Ok, je vous propose de, de commencer notre, notre réunion. Donc je vais présider au début parce que euh, notre présidente. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elnök asszonyunk nincs még itt, késik a repülője, úgyhogy én fogok elnökölni. Gondolom, hogy mindenki megkapta a napirendet, és ezt el is tudja fogadni. Ami a tolmácsolást illeti bolgár és horvát nyelv kivételével minden nyelven van tolmácsolás, és most megadom a szót a tolmácsoknak, hogy elmondják az üzenetüket. Köszönöm szépen. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy a mai napon tiltakozásunk 37. napjához érkeztünk. Tiltakozunk a parlament vezetősége által a tolmácsokra vonatkozó egyoldalúan bevezetett, kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt. Sajnálattal tájékoztatjuk a hallgatóinkat, hogy emiatt a tolmácsolást csak a napirend szerinti időpontig tudjuk biztosítani. Köszönjük. Szeretnék a francia kollégáknak gratulálni a foci meccs eredményéhez. Természetesen Belgium nevében sajnáljuk, de hát legalább a döntőben szurkolhatunk majd Franciaországnak, és hogyha európaiak akarunk lenni, akkor mégiscsak azt kell mondanom, hogyha európai csapat nyer, az már jó. És most nézzük a napi rendet, a jegyzőkönyvek elfogadása, remélem, hogy ez mindenki számára elfogadható. A négyes napi rendi pont jelentés a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról. Az Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség az első, az Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért a második, a harmadik pedig a CEDEFOP, az Európai Szakképzés Fejlesztési Központ. Július 10-én volt a trialógus már az osztrák elnökség részvételével, és azt az információt kaptam, hogy nagyon jó és konstruktív vita zajlott, de vannak még olyan pontok, vitás pontok, amelyeket meg kell oldani a következő trialóguson, amely szeptember 18-án lesz. Ennyit tudok tehát elmondani az intézmény közi tárgyalásokról. És akkor rá is térnék az ötös napi rendi pontra, a munkájuk során rákeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme. Szeretnék arra emlékeztetni mindenkit, hogy itt már a harmadik vita folyik a rákkeltő anyagokról és a mutagénekről, és Laura Agyának már is megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, mindenkinek jó napot kívánok. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és én lehetek az előadója a munkavállalók védelméről szóló szövegnek. Úgy gondolom, hogy eddig nagyon jó munkát végeztünk. Bevezettük a határértékeket több mint 20 rákkeltő anyag esetében és most további öt anyagot tudunk majd felvenni a listára, és ezeknél is meg tudjuk majd állapítani a határértékeket. Rendkívül fontos, hogy a munkavállalókat védeni tudjuk a rákkeltő anyagokkal szemben, ugyanakkor, hogy olyan szabályokat állapítsunk meg, amelyek tarthatóak és követhetőek a KKV-k számára is. Igen, technikai jellegű ez a szöveg, és úgy gondoljuk, hogy a megfelelő intézkedések bevezetésénél átmeneti időszakot kell javasolni. A bizottság 5 éves átmeneti időszakot javasolt, mi viszont úgy véljük, hogy legyen ez 7 év, és a határértékeket pedig megtartjuk úgy, ahogy azok eddig szerepeltek a szövegben. Reméljük, hogy el tudjuk majd kerülni a delokalizációkat, és minden egyes vállalat meg tud majd felelni a feltételeknek. A kádium kapcsán tartottuk azt a határértéket, amit a bizottság javasolt, ugyanis azoknál a vállalatoknál, ahol van kadmium, vagy pedig más ebből származó rákkeltő anyag, ezeknél a vállalatoknál külön egészségügyi monitorozást kell elindítani, és szisztematikus ellenőrzéseket kell végezni. A kadmiumot folyamatosan ellenőrizni kell, a határérték egyébként két mikrogram lesz. A, az arzénsav, a formaldehid és a 4-4 metilén biszt esetében szintén el tudjuk fogadni azokat a határértékeket, amelyeket a bizottság javasolt, és úgy tűnik, hogy az érdekelt felek, tehát a munkadók és a munkavállalók számára is elfogadhatóak ezek a határértékek. Vannak olyan tagállamok, melyeket nem érint nagyon ezeknek a határértékeknek a használata, más vállalatokat viszont igen. Úgy véljük, hogy a megfelelő beruházásokat is el kell indítani és ösztönözni kell, annak érdekében, hogy be tudjuk tartani ezeket a határértékeket. Megfelelő elkötelezettségre van szükség minden érdekelt féltől, Különösen fontos ez az első melléklet esetében a gyógyszeriparban, hiszen ez egy olyan ágazat, amely különösen érintett a rákkeltő anyagok esetében. Több mint két millióan dolgoznak a gyógyszeriparban, Európában, olyan munkakörökben, ahol rendszeresen kitettek rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek. mindezeknél a dolgozóknál háromszor nagyobb az esélye a daganatos megbetegedéseknek, mint egyéb munkakörben dolgozóknak, valamint a leukémia aránya is sokkal magasabb. A terhes nők, akik ilyen munkakörben dolgoznak, kétszer olyan kitettek a gyermekük elvesztésére, mint más munkakörben dolgozók, és az ő esetükben is sokkal magasabb a leukémia aránya több tízezer esetben fordult elő, hogy a gyermekek születési rendellenességgel születtek, és mindez ezeknek az anyagoknak való kitettség miatt következett be, tehát mindenképpen fontos, hogy sürgősen fellépjünk, és meg tudjuk védeni az európai munkavállalókat a rákkeltő anyagoktól és a mutagénektől. Pontosan azért, hogy a daganatos megbetegedéseket és azokat a problémákat, amiket az imént felsoroltam, el tudjuk kerülni. különösen fontos a fiatal munkavállalók, illetve a nők védelme, és mint ahogy említettem, a gyógyszeriparban dolgozók munkakörülményeinek ellenőrzése. Szisztematikus ellenőrzésekre van szükség ezeken a munkahelyeken, ahol folyamat, szinte folyamatosan veszélyes anyagokkal dolgoznak a munkavállalók. Izolálni kell, el kell különíteni ezeket a veszélyes anyagokat és veszélyes munkaköröket, a lehető legteljesebb módon. A gyógyszeripari készítmények előállításakor meg kell teremteni azokat a munkakörülményeket, amelyek a legnagyobb védelmet képesek biztosítani. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek ezeknek a termékeknek az egész életciklusát végig kísérik, tehát az elkészítéstől kezdve a forgalmazáson át egészen a hulladék kezeléséig, hiszen a hulladékkal dolgozók is kitettek ezeknek a rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek. Ez tehát az alapvető megközelítése ennek a szövegnek. Mint az előző három irányelv esetében is tettem, nyitott vagyok a kollégákkal való együttműködésre, hogy a lehető leghatékonyabb szöveget tudjuk létrehozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök ennek a harmadik lépcsőfoknak, és a második fázisban meghozott döntések rendkívül hatékonyak voltak, tehát örülök, hogy tovább tudunk így lépni a harmadik fázisba, és különösen örülök annak, hogy olyan megoldásokat találtunk, amely a szociális partnerek számára is megfelelő. Úgy vélem, hogy ez a munkamódszer tényleg kiemelkedő. Remélem, hogy meg tudjuk tartani ezt a dinamikát, amit az első és a második fázisban el tudtunk érni, és így gyorsan tudunk majd tovább haladni itt a parlamentben, utána pedig a társjogalkotókkal a trialógus üléseken. Valóban gyorsan kell dolgoznunk, hogyha még a jelenlegi mandátum alatt szeretnénk lezárni a harmadik fázis, ugyanis tudjuk, hogy lesz majd egy negyedik fázis is a következő mandátum alatt, de legalábbis a harmadikat szeretnénk mindenképpen lezárni ebben, vagy ez alatt a mandátum alatt. Nézzük, hogy mik azok az elemek, amelyekre konkrétan szükség van az előrelépéshez. Először is figyelembe kell venni az ágazati sajátosságokat, valamint a KKV-k igényeit, és ami engem illet, azt nem tudom elfogadni, hogy különbségek legyenek a munkavállalók védelmében, annak tekintetében, hogy mondjuk milyen méretű vállalkozásnál dolgoznak, vagy milyen munkakörben dolgoznak, tehát teljes szintű ágazati védelmet kell megvalósítani. A citotoxikus anyagok tekintetében egy kicsit szkeptikus vagyok, már mint nem annak kapcsán, hogy védenünk kell a munkavállalókat ezektől az anyagoktól, hanem attól félek, hogy mhm. túlzottan bonyolult ez a témakör ahhoz, hogy ebben a szövegben meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Tulajdonképpen azon kell elgondolkodnunk a citotoxikus anyagok kapcsán, hogy melyek azok a módszerek, amelyek a leghatékonyabb védelmet tudják biztosítani ezen, anyagok, ezen anyagokkal szemben. És lehet, hogy most meg fognak lepődni, de azokat a módosítókat fogjuk újra benyújtani, amelyeket a dízelmotorok által kibocsátott káros anyagok kapcsán is benyújtottunk, mert úgy vélem, hogy a második fázis lezárása után fontos, hogy itt a harmadik fázisban ugyanezeket a módosítókat meg tudjuk vitatni. Köszönöm szépen, mondtam ezt én a néppárt nevében, mondja az elnök, és most a szocialisták nevében Thank you, Cher. I apologize on... Köszönöm szépen. Ufkog kolléga nevében elnézést kérek, problémák voltak a repülőjárata tegnap, úgyhogy nem tudott ideérni, de az ő nevében most elmondom, hogy köszöni Ágéja jelentéstevő munkáját. Marita szempontjából nagyon jó volt a javaslat, e, és úgy gondolja, hogy nincs szükség e, a megváltoztatására, hiszen a szociális partnerek közt elért megállapodás alapján készült el. A kadmium és a berilliumra vonatkozólag még e, nem tud nyilatkozni, mert a kutatókkal és a szociális partnerekkel tovább szeretne erről értekezni. A rákettő jellegű gyógyszerekkel kapcsolatban tudja, hogy az egészségügyben dolgozókra ez tényleg veszélyt jelent, és a bizottságot az felszól, föl is szólította korábban arra, hogy ezzel foglalkozzon, de az első mellékletbe foglalt több gyógyszerrel is gondjai vannak. Részben azért, mert a szociális partnerek nem tudták megfelelőképpen megvizsgálni a javaslatokat. Megnézte azoknak a gyógyszereknek a listáját, amelyeket az jelentéstevő szeretne lefedni az irányelvben, és itt például az ösztrogén-progeszteron kombinációk, illetve progeszteron kombinációk vannak, amelyeket általában terhesség megakadályozására használnak. és ez, hogyha ezt e, a listára teszik, akkor ez a születésszabályozás lehetőségét vonja meg túlságosan nagy mértékben a nőktől Európában, ez pedig elfogadhatatlan. Aztán az egyes mellékletben szereplők a 4.1-es cikkben is lefedésre kell, hogy kerüljenek egy olyan követelmény formájában, amely szerint mindenféle más faktorokra való tekintet nélkül vállalniuk kell a munkadóknak azt, hogy azonnal lecserélik a listán áll, álló anyagokat. Marita ilyen kötelezettséget nem, nem támogat, különösen azért, mert az első szakaszban meg szerettük volna erősíteni ezeket a jog, jogalkotási javaslatokat. Szeretné hogyha a, a korábbiakhoz hasonlóan most is minden anyagot méremenően alaposan megtekintenénk, és úgy haladnánk előre, mert a CMD nagyon-nagyon messze menő következményekkel jár. Hogyha erre nincsen lehetőség, akkor más lehetőségek is vannak az egészségügyi területen ezeknek a megvizsgálására. Eddig is nagyon sok sikerrel használtuk a e, többi lehetőséget, és e, az első szakaszból most már nagyon sok anyag a harmadikba is átkerül. Aztán az, hogy adóengedményeket adjunk vállalatoknak, e, amennyiben követik ezeket, ezt a javaslatot, ezt egyáltalán nem támogatja Marita. A tagállamok meg tudják ezt tenni maguktól, de az Európai Unió ezt nem szabhatja ki számukra. És egyébként pedig a probably és a possibly, tehát a valószínűleg vagy lehetséges, a 22-esben ezeknek a szavaknak a használatát sem támogatja, mert ezek jogi, jogbizonytalanságot fognak teremteni. Most vagy benne van az irányelvben ez az anyag, amiről beszélünk, vagy nincsen. Még megkért arra, hogy egy fontos eljárási problémára is felhívjam a figyelmet. A veszélyes, a munkahelyen veszélyes anyagoknak kitettség szempontjából fontos, hogy az ENVI szakbizottságot is bevonjuk ebbe a munkába, különösen azért, mert van egy sor olyan gyógyszeranyag, ami kimondottan az ő kompetenciáikhoz tartozik. Köszönöm. Köszönöm szépen, az ECN nevében McIntyre asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában véve üdvözlöm a CMD-nek ezt a harmadik fázisát, és köszönöm az előadóasszony munkáját, Mondtuk már eddig is, tudjuk, hogy az javasolt határértékek nagyon hosszú évek részletes munkáján és ellenőrzésén alapulnak. Megvizsgálták alaposan ezeket a kérdéseket, és arra vigyáz, azaz a vigyáznunk kell, hogy ezt most önkényesen megváltoztassuk, de ugye azt nem az a fontos, hogy a tagállamok is aktívan fektessenek be a kutatásba, és megpróbáljuk minél alacsonyabbra tenni ezeket a megengedett értékeket, Természetesen minél alacsonyabbra kell, hogy tegyük őket, de nem kényszeríthetjük a tagállamokat arra, hogy ezt bevezessék, és az a legfontosabb, hogy a munkahelyeket ösztönözzük arra, hogy ezt megtegyék. Meglepett az, hogy a CMD 2 nem volt benne a negyedik napi rendi pontba, hiszen én úgy értettem, hogy a CMD második fázisa még mindig intézményközi tárgyalás alatt van, hogy ezek a tárgyalások még nem fejeződtek be? Most kicsit általánosabb aggodalmamat, aggodalmamnak adnék hangot, hiszen a CMD háromra való tekintet nélkül azt tudom, hogy nagyon sokat dolgoztunk arra azon, hogy a CMD 1 alatt megtanultakat aztán alkalmazni tudjuk a második fázisban. És én úgy gondolom, hogy először a második fázist kellene teljes mértékben lezárni, dízellel vagy dízel nélkül, ami tudom, hogy Roland urat igaz, nagyon izgatja. Tehát le kéne teljes mértékben zárni a CMD2-t, és utána menni a CMD háromra. Én nem sajnálom, hogy elkezdtük a hármast, de én úgy gondolom, hogy először le kellene zárnunk a kettest, hiszen az egyest is lezártuk, aztán abból tanultunk, arra építve tudtunk tovább dolgozni a kettesen, tapasztalatokat szereztünk, stb. És nagyon sajnálnám, hogyha most a kettőn gyakorlatilag párhuzamosan dolgoznánk, ahelyett, hogy, befejeznénk. Természetesen az jó, hogy elkezdtük a tárgyalást a hármasról, de az biztos, hogy a mi álláspontunkat nem kellene teljes mértékben kialakítani, mielőtt a második fázis teljes mértékben le nem zártuk. Osztom azoknak az aggodalmát, akik azt mondják, hogy a kadmiumnak való kitettség mérésével még gondok vannak. Támogatom azt, hogy az előadó hogy a víz, ez előadó a vizeletben való mérést is javasolja. Ö, ö, tehát nem elégséges az, hogy a levegő tartalmát, levegőkadmium tartalmát mérjük. Egyetértek azzal, hogy a másik mérőmódszer is bekerüljön, és megkérdezem a biztonság, bizottság képviselőit, hogy miért nem gondoltak ők maguk erre. És tudom, hogy az ágazat néhány szereplője is élt ezzel a javaslattal, és ők is kifejezték aggodalmukat, nem csak a kadmiummal, de a formaldehiddel és a beréliummal kapcsolatban is. És azzal, hogy hogy, és, és ezek eh, nálunk is felmerültek a munkahelyi biztonsági vezetői szinten. Tehát én úgy gondolom, hogy az eh, iarkat meg kéne kérni, arra, hogy nézze meg a bizottság által kért hatástanulmányt is. kimondottan a kadmiumra vonatkozólag én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha még egyszer egy kicsit alaposabban megnéznénk a bizottság által kikért hatástanulmányt. Köszönöm szépen. Néhány kérdésre már is tudok válaszolni a trialógus kapcsán, Júniusban beszéltünk már erről, és kapcsolatban állok az osztrák elnökséggel is, hogy mikor lehet majd megszervezni a legközelebbi trialógust, és akkor most az ALDE nevében Kávés Sambon képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen! Cervantes nyelvén fogok hozzászólni. El texto este la tercera etapa de Köszönöm szépen. A szöveg kapcsán a harmadik szakaszban érkeztünk a erőfeszítéseink során, és ahogyan a bizottság és mi is elmondtuk, ezen munka közben minden előtt az a célunk, hogy csökkentsük a munkavállalókra, munkaidőzése során leselkedő Ha például valaki egy vállalatnál dolgozik, nyilvánvalóan, hogy a technikai, technológiai fejlődéshez, változásokhoz folyamatosan igazodnia kell a vállalatnak. De ugyanakkor megfelelő védelmet kell biztosítani a munkavállalók számára. Van, amikor teljes körű a védelem, van, amikor egyáltalán nincs ilyen védelem. Ezért folyamatosan tovább kell szomorúan kell ezzel a témával, dolgoznunk kell rajta, és ebből a szempontból most elégedettek vagyunk a bizottság javaslatával. A, mi, a, ami a jelentést illeti, azt hiszem, hogy mm, nagy az esélye annak, hogy pozitív eredménnyel tudjuk lezárni majd az egyeztetéseket. De nem szabad túlzottan perfekcionistának lennünk, gyors munkára szükség, ahogyan ezt az elnök is elmondta, és nyilván Ácsi asszony is így fog tenni. Éppen ezért meg kell vizsgálnunk azt, hogy az első két csoport a csoporttal kapcsolatban milyen tapasztalatokra tettünk szert. És akkor talán nem leszünk annyira ambiciódusak, túl ambiciódusak, hogy ez végül is a sikert fogja akadályozni. Ami a dízel kérdést illeti, a kipufogó gáz bevonását a hatály alá, én ezt erről a következőt gondolom. Igen, ez támogatható, de hogyha a tapasztalatunk az lesz, hogy ez gát lesz a triológusnak, és egy zsákutcába jutnak a triológus egyeztetések, akkor eh, talán ezt eh, újra kell gondolni. Tehát nem tudom, hogy eh, jó lenne, hogyha a harmadik csoporttal kapcsolatban is megint egy ilyen blokád helyzet alakulna ki. Tehát az a véleményem erről, hogy egy kicsit mindig a gyakorlatias szempontokra gondoljunk elsősorban. Néhány technikai szempontot is felvetnék. Támogatom azt, ami elhangzott a kadmiummal kapcsolatban, és különböző technikai szempontokkal kapcsolatban. De valamennyiünknek még tanulni kell, nem vagyunk mindannyian olyan szerencsések, mint Marita, aki szakértője ennek a kérdésnek. Meg kell hallgatnunk a szociális partnereket, szakértőket, annak érdekében, hogy úgy tudjuk tovább javítani ezt az irányelvet, hogy ez észszerű legyen ami a citotoxikus anyagokat és gyógyszereket illeti. Itt a következőt tartom különösen fontosnak különbséget kell tenni, hogy nem szabad különbséget tenni a között, hogy most aki bányában dolgozva kerül kapcsolatba ezekkel az anyagokkal, vagy a laborban dolgozva. Azonos szintű védelmet kell biztosítani, és készen állunk arra, hogy mindent támogassunk, ami a legnagyobb biztonságot, a legjobb garanciákat jelenti a munkavállalók számára. Az egész kérdéskört gyakorlatilag kell megközelítenünk. Az a fontos, hogy ne blokkoljuk le a tárgyalásokat, hanem az egyes szakaszokat mindig le tudjuk zárni, és úgy tudjunk tovább lépni a következő szakaszba. És még azt is szeretném hozzátenni, hogy Ajay asszonynak természetesen az is feladata, hogy gazdasági szempontokkal is foglalkozzon, amelyek érintik különösen a kis és középvállalatokat. Ajay asszony így is jár el, nagy alapossággal és elővigyázatossággal és így lesz lehetőségünk arra, hogy olyan intézkedésekről tudjunk majd tárgyalni, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy valós védelmet tudjanak biztosítani a munkavállalóiknak, és ne bújhassanak el különböző jogi kiskapuk segítségével a felelősség alól. Nagyon jó alapja tehát ez a jelentés a további munka szempontjából. Köszönöm szépen a GUE nevében Löjjári kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Laurázsiának ehhez a harmadik jogalkotási csomaghoz, a rákkeltő anyagok és mutagéneknek való kitettség kapcsán, Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, ha már nálam van a szó, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetség azt kérte, hogy 2020-ig 50 anyag esetében állapítsuk meg határértéket, hát még nem járunk 50-nél, elég sok munka áll még előttünk. Valóban az a felelősségünk és az a feladatunk, hogy minden egyes munkavállalót kivétel nélkül megvédjünk. A citotoxikus gyógyszerekre vonatkozó kitételek nagyon hasznosak itt a szövegben. Itt olyan gyógyszerekről van szó, amelyek tulajdonképpen olyan betegségeket gyógyítanak, amik ezeknek a veszélyes anyagoknak való kitettség miatt keletkeztek valóban meg kell védenünk azokat a gyógyszerészeket és azokat a nővéreket, orvosokat, akik ezen gyógyszerek előkészítésénél, beadásánál vagy megsemmisítésénél jelen vannak. Ezeket a gyógyszereket tulajdonképpen mérgeknek is nevezhetjük, úgyhogy jó lenne, hogyha ugyanolyan klinikai hatással bíró, de kevésbé veszélyes gyógyszerekkel ki lehetne ezeket váltani, de amíg nem lehet, addig is védenünk kell azokat, akik ezekkel a gyógyszerekkel dolgoznak. Azt is meg kell határoznunk, hogy hány órát lehet eltölteni ilyen munkakörben, tehát mondjuk napi 8 órát, vagy heti 40 órát eltölteni ilyen veszélyes anyagokkal, rendkívül veszélyes lehet. Sok esetben az egészségügyben dolgozók túlóráznak, tehát még ennél is több órát töltenek el ezekkel a rendkívül veszélyes anyagokkal és gyógyszerekkel. Az átmeneti időszak és egyáltalán az átmenet megvalósításához nagyon komoly pénzösszegekre van szükség. Ezt a részt nagyon jónak találom a szövegben. Mindannyian úgy véljük, hogy magasabb szintű védelmet kellene nyújtani. Ami az átmeneti időszakot illeti, egyetértek én is azzal, hogy 5 év helyett ez 7 év legyen. A mi felelősségünk az is, hogy a megfelelő prevenciós eszközöket el tudjuk indítani, a megfelelő tájékoztatást meg tudjuk valósítani. Tehát fontos, hogy az egész lakosság, de főképp az ezen anyagokkal dolgozók pontosan tisztában legyenek ennek hatásaival. Mint ahogy az elnök úr is elmondta, nagyon fontos, hogy újra megjelenjenek azok a módosító indítványok, amelyek a dízelmotorok által kibocsátott anyagokról szólnak. Egyetértek az elnök úrral, vissza kell hoznunk ezeket a módosítókat, és a dízel kipufogó gázokra vonatkozó módosítókat igenis meg kell jelentetnünk a szövegben. Úgy gondolom, hogy az egészségnek egyszerűen nincs ára, tehát mindent meg kell adni az egészség érdekében. Úgy látom, hogy Deli asszony nincs itt, és Melen úr sincs itt, úgyhogy akkor a bizottságnak adok szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, Roland úr. Köszönöm az előadónak is ezt a nagyon jó jelentést. Nagy öröm itt lenni és megvitatni önökkel ebben a szakbizottságban ezeket a kérdéseket. Látszik, hogy milyen jól ismerik az anyagot, és milyen sok ismerettel rendelkeznek. Nagyon rövid leszek, csak három észrevételt szeretnék tenni. Először is megismétlem én is, ami már elhangzott, hogy ez egy, ez egy fantasztikus irányelv, rendkívül hatásos hogyha egy anyag az irányelv hatája alá tartozik, akkor automatikusan kötelező helyettesítő anyagot találni. És ezt semmi más nem korlátozza, csak bizonyos technikai, technológiai korlátok. Nincsenek gazdasági korlátok. Tehát, ha egy anyag az irányelv hatája tartozik, akkor azt helyettesíteni kell egy másik anyaggal. Ez természetesen hatalmas felelősség a jogalkotó számára és a bizottság számára, aki előkészítette a e, jogszabályt. Tudományos e, szakértőkkel konzultáltunk, e, érintetekkel, és elkészítettünk egy teljes körű hatás tanulmányt, tehát nagyon-nagyon komolyan foglalkoztunk a szakmai kérdésekkel. Ez azt jelenti, hogy talán nem haladunk időnként olyan gyorsan, amennyire sok érintett partner ezt szerette volna, de tiszteletben kell tartanunk ezt a folyamatot azért, hogy biztosítani lehessen, hogy tényleg az összes hatással számolunk, és minden tekintetbe veszünk. Ez volt az első megállapításom. A második kérdés, amit ön is említett, elnök úr, és több, több más tisztelt képviselő is felvetette, a következőt. Biztosítanunk kell azt, hogy ennek az irányelvnek a frissítése, aktualizálása rendszeres legyen. Tyson biztos asszony és Juncker elnök úr ezt támogatják, mint a szociális spirál nagyon fontos elemét. Hát a jogalkotás, még ebben a jogalkotási ciklusban világosá kell tenni, hogy ez a folyamat nem fog véget érni. Itt lesz negyedik, ötödik, hatodik szakasz, megfelelő időt rá kell szállni mindegyikre. És ahogyan ön is elmondta, nagyon fontos, hogy a második és a harmadik szakaszt lezárjuk még ebben a jogalkotási ciklusban. Ez egy politikai felelősség, a tanács és az Európai Parlament közös felelőssége. A tanács eh, eddig is nagyon pozitívan reagált a bizottság javaslatára, és a szociálpolitikai területen eh, soha nem látott módon halad gyorsan a tanács a munkával. Még röviden a citotoxikus gyógyszerekről. Itt megint csak a bizottság számára ez egy nagyon komoly kérdés. Tyson biztos asszony személyesen is nagyon elkötelezett ez ügyben. A legfontosabb az, hogy gyakorlatban megvalósítható szabályzást találjunk annak a 12 millió munkavállalónak a helyzetére, akikről az előadó is beszélt. A keretirányelv, amely a teljes munkavédelmi területet szabályozza, az fő iránymutató, de a bizottság szeretne tovább lépni. Ugyanakkor, és ez is elhangzott a vitában, az, hogy gyógyszerek egy csoportját az irányelv hatája alá helyezzük, nagyon komoly jogi, és természetesen ez már az önök területe politikai következményekkel is jár ugyanis itt nem a vállalatok nyeressége és a munkavállalók védelme között kell egyensúlyt találnunk, hanem a munkavállalók védelme és a védelem hatékonysága között. Ez jogi kérdés, hogy hogyan lehet ezt egy irányelvben szabályozni. A jogi szolgálatunk foglalkozik ezzel, de van még valami, és ez nagyon jól átjön a jelentésben, az irányelvben bizonyos pontokkal kapcsolatban mérlegelni kell, de ugyanakkor automatizmust hordoz az irányelv, tehát megváltoztathatja egy-egy anyag hatály alá helyezése az, ahogyan más anyagokra tekintünk. Nagyon szűk mesdjén járunk, és nagyon komolyak az aggályok, a jogi és a politikai aggályok egyaránt mielőtt ugye az a nagyon alapos elemzést elvégezzük, hogy ezeket a gyógyszereket valóban az irányelv hatája alá vonjuk-e. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ázsia asszony. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a bizottságnak az értékelését, a véleményt, amit kifejtett az előbb az eszmecserénk során. Nyilvánvaló, tovább kell dolgoznunk, tovább kell javítani az irányelvet, megvannak a jó alapok, amelyen valamennyien még tovább fogunk dolgozni. Ami a kétségeket illeti, elsősorban a veszélyes gyógyszerekkel kapcsolatos agályokra gondolok. Itt olyan gyógyszereket nyilván nem lehet felváltani mással, amelyek emberek millióinak az életét mentik meg jelenleg. De foglalkozhatunk a gyártási mm, eljárásokkal, illetve a gyógyszerek kezelésével, és ennek kapcsán lehet megfelelő védelmet biztosítani, azok számára, akik kitettek ezeknek a gyógyszereknek, ugyanakkor biztosítani kell, hogy akiknek az életét megmentheti, azok továbbra is megkaphassák ezeket a gyógyszereket. Én tulajdonképpen nyugodtan eh, állok hozzá ez a kérdéshez, és felvázoltam azt hiszem egy járható utat a határértékeket nem akarjuk tovább csökkenteni. Tudjuk, hogy a végső célunk persze az, hogy az összes karcinogén anyagot kivonják a forgalomból, és így tudjuk védeni a munkavállalókat de ahol van lehetőség, hogy legyen egy jó átmenet új anyagokra, amelyek kevésbé veszélyesek, ott használhatjuk ezt a jogi eszközt, meg lehet hosszabbítani az átmeneti időt, hogy a vállalatoknak ne kelljen befejezni a tevékenységüket adott esetben. Mi együttdöntő jogalkotók vagyunk, a munkavállalók egészségének nincsen ára, ezt nem lehet beárazni, viszont ha a vállalkozásoknak be kell csukni a boltot, vagy külföldre kell menniük, hát az sem jó, ezért olyan irányba kell tovább dolgoznunk, ami megfelelő egyensúlyt teremt. Az irányelvel kapcsolatos munka, munkám során konzultáltam a munkavállalók és a munkaadók képviselőivel, képviseleti szerveivel egyaránt. Számomra egyrészt hát nyilván a legfontosabb a munkavállalók egészségének a védelme, de e, emellett a vállalatok, vállalkozások egészségének a védelme is fontos, hogy folytathassák a tevékenységüket, de hát természetesen nem a munkavállalók egészségének a kárára. Kérem valamennyiüket, hogy segítsék a munkámat, segítsenek eh, javítani a munkám minőségén. Ez szerintem jó alap a továbbiakhoz, és ezzel valóban egy kitűnő eredményhez tudunk eljutni. Köszönöm szépen. Nem láttam, hogy Simon úr is szót kér, parancsoljon. Köszönöm szépen. The rapporteur on some Gratulálok a jelentéstevőnek ahhoz, hogy ilyen kiváló és bátor munkát végzett különösen az egészségügyben dolgozó kitettségéről, ami a citotoxikus anyagokat illeti, tehát a lehetséges kockázat és a hosszú távú káros hatások már 30 éve teljesen világosan dokumentálva vannak, és évente több, mint, több ezer egészségügyi dolgozó hal meg, vagy szenved akár vetél el, akár szenved másféle megbetegedésben a, ezek miatt a gyógyszerek miatt. Ezért nagyon bátor dolognak tartom, hogy a minket ápoló egészségügyi dolgozókról ilyen formán gondoskodni fogunk, és hogy az IARC által legrákkeltőbb anyagokkal itt foglalkozunk, a, hogyha a gyógyszerek, drág, rák, rák kezelésére alkalmazott gyógyszereket is be kell vennünk az e-, első mellékletbe és oda kell figyelni arra azokra a bizonyítékokra és tudományos munkára, amelyek már évtizedek óta bizonyítják, hogy ennek van jogosultsága, és minél gyorsabban el kell ezt végezni. A módosítások támogatást találnak minden nemzeti és európai szintű szakszervezetben, szövetségben, a dolgozók érdekvédelmi szövetségeiben, a tudósok körében. Mindenki, aki erről tud, azt szeretné, hogyha most lépnénk, nem pedig valamikor egy ígéretes jövőben, mert most kell megvédenünk a most dolgozók érdekeit és egészségét. A CMD 2-höz tett módosítások forrásokat majd itt is használni kell, és a CMD2-ben kapott tapasztalatokat használni kell a CMD3-ban is. A a bizottság eddig csak iránymutatásokat adott ki, egyébként ezek 2010-ben készültek, azokat már a technológiai fejlődés miatt is frissíteni kell, és egyébként ezek csak, ez csak tanácsadó jellegű, szükséges a jogalkotás, szükségesek a jogszabályok arra, hogy ezt a veszélyt most végre elhárítsuk. A, a bizottság nem várhatjuk azt, hogy a bizottság majd két év múlva, vagy négy év múlva, vagy mikor tíz év múlva lép, egyedül a jelentéstevő mondja azt, hogy most kell cselekednünk, és ezt nagyon helyesen teszi. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtási határideje szeptember 4, a módosítók vizsgálata szeptember 24, szavazás itt az Amploában, október 18, és akkor most lépjünk tovább. Hatodik napi rendi pont az Euróvezet foglalkoztatás és szociális politikája. Már is megadom a szót 10 percben a GRC meghívottjának, Sven Langdaiknak parancsoljon. Uh, Köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget annak, adnak nekem arra, hogy a szociális eredménytáblát bemutassam. Önöknek. Tavaly novemberben az európai vezetők a Göteborgi Szociális Miniszteri Találkozón 20 alapvető elvet, illetve jogot építettek be a szociális pillérbe. Juncker elnök azt mondta, hogy a tisztességes fizetések, az egészségügyi ellátás, az élethosszígtaló tartó tanulás, a nemek közötti egyenlőség szerepel, kell, hogy szerepeljen az európai szo szociális jogok pillérébe, mert eh, ki, hozzá kell igazodnunk a változó, a világ, eh, világon a változó körülményekhez. Márciusban megnéztük, hogy a gazdasági és szociális prioritásokat a tagállamok hogy teljesítik, és a stabilitási, ugye ez a stabilitási és növekedési paktum részeként az ország specifikus jelentéseket jelenti, és ebben először a szociális pillér szempontjai szerint is értékeltük az országokat, a szociális eredménytábla a tagállamok szociális teljesítményét értékeli. A pillér a szociális gazdasági napirendben napirend része, és a, azt nézi meg, hogy a munkahely, munkaerőpiachoz van-e egyenlő hozzáférési lehetőség, vannak-e tisztességes munkakörülmények, és van-e szociális védelem és befogadás valami, valamint állami támogatás ehhez, és ez, ez az, aminek alapján valamint 14 fő és 21 al mutató alapján megvizsgáltuk a tagállamok helyzetét, és 93 más olyan mutató van, amely mindenféle más statisztikai adatok alapján vizsgálja meg ezeket a, ezeket a kérdéseket. A közös kutató csoport támogatta ennek a mutatórendszernek a kidolgozását, és egy online vizualizációs eszközt is kidolgozott, amely 24 nyelven elérhető. Ennek segítségével lehet összesíteni az eredményeket. Itt ezen a linken, amit alul látnak, el is érhető a szociális eredménytábla, de ha magát a szociális eredménytáblát gépeljük be a kereső, keresőkbe, akkor megszoktuk már ugyan, ugyanígy kiszokott jönni. Hat típusú, hat, hat különféle interaktív grafikon szerepel itt, és hármat ezek között majd be is fogok mutatni. Ezek, ezek közül egyik a szociális konver- konvergencia, a másik a kihívások, a harmadik pedig a A szociális granularitás, ez az első különböző populációs csoportokat vizsgál. Ha megnézzük például, hogy a foglalkoztatási ráták hogy néznek ki, és teljesítmény eh, alapján készítjük el a grafikont, eh, akkor 57 eh, egész 8-tól 21,4-ig van Görögországból, Görögországtól Svédországig, és most ezt felbontottuk nemek szerint, és akkor e- egy első pillantásra is látjuk már, hogy Finnországban, Lettországban, Svédországban például nagyon közel van a nők és a férfiak foglalkoztatottságának e- százaléka, még Máltán, Olaszországban és más országokban sokkal nagyobb a különbség a két nem foglalkoztatottsága között. Aztán egy másik bontás, a nem a, a életkor szerinti bontás, itt is látszik nagyon vizualizált módon, hogy a különböző korcsoportok előtt milyen kihívások állnak, különösen az idősebb munkavállalók, illetve a legfiatalabb, legfiatalabb életkorú emberek. Például Hollandiában sokkal magasabb a fiatalak foglalkoztatottságának aránya, még máshol ez nem így van. Látjuk, hogy a legidősebbek és a legfiatalabbak küzdenek a legnagyobb problémákkal. Másik bontás megint a, az, hogy az oktatás, illetve a képzés, a képzettség helyzete hogy alakul. Látjuk, hogy nagyon sok olyan ország van, ahol a legalacsonyabb képzettséggel rendelkező embereknek nincs munkája. Látjuk, hogy a, mekkora a különbség nagyon sok országban a legalacsonyabb, vagy illetve leg, legjobb képzéssel rendelkező emberek között. Portugáliában egyébként a legkisebb ez a különbség. Aztán nézzük meg a második típusú grafikont, ami a konvergenciát, a szociális konvergenciát jelzi, hiszen a szociális pillér azt is arra is szolgál, hogy a jobb él, életkörülmények, illetve munkakörülmények hogy hatnak a szociális helyzetre. Amit most itt meg fogok mutatni, az azt illusztrálja, hogy az Európai Uniós országok helyzete közeledik-e egymáshoz aki korán hagyja el, azt, azt, azt illusztráljuk itt, hogy ki az, aki korán elhagyja az iskolarendszert, és hogy aztán hogy alakul a munkahely, illetve a szociális helyzete. Látjuk, hogy itt a helyzet javulóban van, egyre nagyobb a konvergencia az országok között. Viszont a szociális konvergencia és a jövedelem szempontjából, vagy a munkanélküliségi ráta szempontjából már nincs meg ugyanez a jó konvergencia eredmény. A 14 fő indikátor között, hogyha megkérdezzük, hogy hogy a konvergencia hol jó, akkor valószínűleg csak három olyan van, ahol jó fejlődést mutató, konvergencia mutatókat láthatunk, a többi területen még sok tennivalónk van. Az utolsó grafikon, amit szeretnék önöknek megmutatni, illetve az utolsó eszköz, ami illusztrálja a munkánkat, a hőmérséklet térképek, amik azt mutatják, hogy hol vannak a kihívások az országokon belül. Ez tehát, ez a hőmérséklet térkép mutatja, hogy az adott ország 14 indikátor, 14 mutató szerint hogy teljesít. 11 éves megfigyelési időszakról van szó, a lila jelzi a legjobb teljesítményt, illetve a legjobb értékeket, amiket 2005 és 2015 körül az ország elért. Belgium a legszélső, szélső ország, és látjuk, hogy ott négy lila négyzet látható. Itt a gyerek megőrzés, és más olyan területek vannak, ahol nagyon jól teljesít Belgium, de ennek alapján még nem lehet megfelelőképpen megnézni, hogy mik azok a területek, amelyekkel foglalkozni kell. Erre is van aztán egy algoritmus, és az algoritmus kiadja azokat a területeket minden országnál, ahol a legnagyobb kihívások vannak. És hogyha most így átrendezve nézzük a 2016-os szociális eredménytábla eredményeit, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb kihívások az egyenlőtlenség, tehát az jövedelem különbségek, illetve a szociális haladás, valamint a szociális kirekesztettség és szegénység ellen tett intézkedések azok a területek, amelyeken nagyon sok ország még nem teljesítre megfelelőképpen. Románia, Görögország, Olaszország és Lettország például az egy, ez olyan országok, ahol ez a helyzet. Tehát itt vannak azok a legfontosabb szociális kérdések, és ezek megfelelnek egyébként azoknak a kérdéseknek, amelyek az európai állampolgárokat leginkább foglalkoztatják. Ezek a kihívások 2010-ben még egy kicsit másképp néztek ki, akkor még leginkább a, a munkanélküliség volt a ö, legnagyobb probléma, az egyenlőtlenség később jött. Tehát hogyha visszamegyünk a válság előtti időszakra, akkor pedig még a nemek közötti foglalkoztatási ráták különbsége volt a legnagyobb probléma, illetve a gyermek megőrzés hiánya. Minden esetre, hogyha egy befogadóbb Európai Uniót szeretnénk építeni, ami a bizottság legfontosabb célja, akkor az európai szociális jogok pillére ebben segíthet, hiszen kiegyensúlyozottabb kormányzást tud biztosítani, és a szociális eredménytábla ebben segítséget nyújt, hiszen nagyon könnyen megérhető szociális helyzet ábrázolást nyújt, ami minden nyelven elérhető, és állandóan frissül, ahogy az Eurostat bizonyos értékeket frissít a saját adatbázisában az Európai Bizottság kompetencia központjába fejlesztettük mindezt ki, és nagyon szívesen várok bármiféle megjegyzést vagy kérdést ezzel kapcsolatban. Köszönöm a figyelmüket. Merci. Pour euh, le PPE, Monsieur Hetman. Köszönöm szépen. A néppárt nevében Hagyman úr. E, Köszönöm szépen, Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a nagyon érdekes eh, előadásért. Ez egy fontos eh, input az egész eh, vitánk szempontjából. A Szociális Ügyeket Felelős Szakbizottság ide már elkészített egy jelentést, ez nem egy vélemény, mint az előző alkalommal, megvégződve arról, hogy mind a két szempont része a szociális kohéziónak és a gazdaságpolitikának egyaránt, és megérdemli a figyelmünket. Európában a kohézió kapcsán készülődik egy új kohéziós politika. És ez az új kohéziós politika szorosabban fog kapcsolódni az európai szemeszterhez. Az európai gazdaság nő, és kiolvashatók következményei a foglalkoztatásra és a beruházásokra nézve. Az idei év elején a munkanélküliség az EU-ban 8,6 százalék volt, és ez 2008 óta a legalacsonyabb érték. De azért még mindig sok, túl magas ez a munkanélküliség is, ezzel nem lehetünk elégedettek. A jelentésében szeretném felsorolni azokat a kérdéseket, amelyekre különösen oda kell figyelnünk. Tehát ilyen a fiatalok munkanélkülisége, szegénység, termelékenység, szociális védelem, egészségügyi rendszerek, a bérek növekedése, szociális védelem. A bizottság anyaga jól elemzi azt, hogy hol van szükség reformokra, és ez hogyan illeszkedhet az európai szemeszterbe. A tagállamok azonban az ajánlásokat nem hajtják végre megfelelően, és ez lelassítja a reformokat. Az ország specifikus ajánlásokat egyetemes, egyetemleges és valóban végrehajtott ajánlásokra kellene átalakítani. Integratív munkaerőpiac létrehozására kell törekednünk és a rosszabb helyzetben lévő csoportokról sem szabad megfeledkeznünk. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy, hogy nagyon odafigyeljünk azokra is, akik ilyen atipikus vagy bizonytalan munkaszerződésekkel dolgoznak. Változik a, változnak a módozatok, máshogy dolgoznak az emberek a digitalizációnak köszönhetően, és egy, még fontosabbá válik az életen át tartó tanulás, a képzés, átképzés, továbbképzés jelentősége, és nagyon fontos, hogy mobilak legyenek a munkavállalók. Végezetül még annyit szeretnék mondani, hogy a munka és a magánélet összeegyeztethetőségén is javítani kell. Beruházásokra van szükség, annak érdekében, hogy legyen megfizethető és jó minőségű gyermekgondozási infrastruktúra intézmények. Örömmel várom az együttműködést a jelentés kapcsán a kollégáimmal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nézzük az árnyék jelentéstevőket. Javi López. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm az előadónak a munkát, hogy elkészítette az előttük fekvő jelentés tervezetet. Árnyék előadóként a frakció nevében azt mondhatom, hogy ez a munkánk nagyon jó alapja, ennek a jelentéskat alapján tudunk majd tovább dolgozni, együttműködni. A bizottság munkáját, az országos ajánlásokat nagyon jól elemzi a jelentés. A bizottság ajánlásainak a fontosságát is kiemeli a jelentés. Ez összhangban van a frakcióm prioritásaival is, és így biztos vagyok abban, hogy jól fogunk együttműködni. Néhány pontot szeretnék kiemelni. Az országspecifikus eh, ajánlások eh, kapcsán itt nem annyira az előadó javaslatára utalnék, hanem arra, amit a bizottság mond ezzel kapcsolatban. A eh, gazdasági helyzet ugyan jó Európában javultak a makrogazdasági adatok, létrejöttek új munkahelyek, és csökkent a hiány, javult a helyzet, ami a makrogazdasági stabilitást illeti. Tehát itt három indikátor egyetemben javult, és itt részben már elértük a válság előtti helyzetet. De azt sem szabad szőnyeg alá söpörni, hogy néhány területen azért még nem állunk nagyon jól, különösen a gazdasági helyzete kapcsolatos néhány részlet, néhány elemet illeti. Itt van például az, hogy a válságnak a szociális területen, a szociális van milyen hosszú időre ható következményei voltak. A sebek még nem gyógyultak be, és Európában egyetemen nőtt az adósságállomány is. Ez pedig annak a jele, E, és ezt már láttuk az elmúlt három évben, hogy esetleg kialakulóban van egy új válság. Tehát nem lehetünk túlzottan elégedettek, vagy önelégültek. Az elmúlt években a javuló növekedés elsősorban olyan intézkedéseknek köszönhető, amelyeket meghoztunk, de hát más intézkedéseket viszont elmulasztottunk meghozni. Egy hiperexpanzív monetáris politikát folytattunk, és egy és, és a globális környezet is tulajdonképpen pozitív volt az elmúlt időszakban, az egész világon tapasztalható a növekedés, és az alacsony olajárakról sem feledkezzünk meg, és nyersanyagárakról hogyha ezen kedvező tényezők közül valamelyik megszűnne, eltűnne, akkor is fel kell vértezni magunkat a jövőre nézve, és ha esetleg kialakul egy új válság, arra fel kell készülnünk. Éppen ezért intézményi szempontból európai szinten fel kell készülnünk, és a társadalmakat is fel kell készíteni E, arra, hogyha esetleg e, egy e, válság, most helyzet alakul ki, jön egy újabb válság, hogy arra, azzal hogyan tudjunk majd megküzdeni. Ugyanakkor az elmúlt években keletkezett sebeket be kell gyógyítani, itt a összességében gondolok a jövedelmek elosztására, a bérszínvonalra. Bizonyos lakossági csoportok szegényebbé váltak, nagy a fiatalok körében a munkanélküliség, több tagállamban. És a bizottság az elmúlt években ugye sokat foglalkozott a szociális pillérrel, ami szintén egy jó eszköz ahhoz, hogy a válság utóhatásait le tudjuk küzdeni. Az aktuális helyzet arra késztet minket, hogy felvértezzük magunkat akár a következő válságra is és ne csak elégedetek legyünk a jelenlegi helyzettel. Az európai gazdaság mellett a politikai kockázatokat is látnunk kell. Itt van például az Amerikai Egyesült Államok, az elnök intézkedései, minden politikai kockázatával, és ez bizony a gazdaságot is hátrányosan érintheti. Azután, ugye nem a állami szervek döntenek a gazdasági ciklusokról, Igazából erre nekünk nincs befolyásunk, viszont vannak döntési lehetőségeink, hogy hogyan használunk ki egy bizonyos ciklust, egy expanzív konjunktúrát, ki kell használnunk bizonyos intézkedések meghozatalával. És negatív ciklusok esetében pedig a negatív hatások ellen kell védő intézkedéseket Köszönöm szépen. Az ECR nevében Trevesius asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a bizottságnak és az elmondottakat. Tulajdonképpen a bizottság előadása valamint azok az eredmények, amelyekkel idén megismerkedhettünk, nagyon jól jelzik azt, hogy az európai szemeszter folyamata is csak azt mutatja, hogy még milyen nagy az igény a szükség, szükséglet a reformokra, ezek a kis ábrák, amiket mutatott, egyértelművé tették ezt. A jelentés kiegyensúlyozott, és szinte világosát teszi, hogy továbbra is a növekedés serkentő reformokra van szükség például a digitális képzettségek, egy fenntartható nyugdíjrendszer, az ECR nevében ennek megfelelő módosító indítványokat fogunk benyújtani növekedésorientált intézkedések érdekében. A bizottság képviselője is elmondta, hogy az egész helyzetet kell szem előtt tartanunk. Az EU-ban szükség van további konvergenciára. De a konvergencia láthatóan nem működik, ezért ezt láttuk a, a fólián, a kis lila és egyéb színű kockák ezt nagyon jól jelezték. Hetman úr említette magyarázatképpen, hogy az eurózónában a gazdasági termelés meghaladta már a válság előtti szintet, de például Franciaország, Spanyolország még mindig ez alatt a szint alatt eh, teljesít. A konvergencia igazából nem működik, legyünk őszinték, eh, eh, és azután a itt van az euró eh, válság, itt is egy kicsit eh, vissza kell fogni az elégedettséget. Hogy, hogy vége a válságnak? Nem, hát még eh, mindig a válság tart, és hogyha egy kis megrázkodtatás jön, masszív problémák előtt állunk. Itt nem csak az okokat, nem csak abban keresünk, hogy az olaj csökken vagy nő, hanem az euróval önmagával kell foglalkoznunk ebből a szempontból, mert egy hibás konstrukció az euró, nagyon különböző gazdaságú, gazdasági szerkezetű országok vannak az eurozónában, ezeket nem lehet egy közös valutával összefogni, mert ez csökkenti a politikai opciókat, a jegybankok beavatkozási lehetőségeit. Ne essünk abba az illúzióba, hogy ilyen papírokkal, vagy nagyobb konvergenciával meg tudjuk menteni az eurozónát. De azért örülök a konstruktív együttműködésnek, és módosító indítványokat is fogunk tenni. Merci. Köszönöm szépen. Az Alde nevében nem látok senkit, úgyhogy Kuneva asszony kap szót a GUE nevében. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm azt, hogy hozzászólt ehhez a témához, tehát az európai, az eurozónában megvalósuló foglalkoztatáshoz. Nagyon örülök neki, hogy a munkanélküliséget most Európában dinamikusan szeretnénk kezelni, és lelkesen ennek a témának szenteljük magukat nem csak azért, mert ez, ez egyik fontos emberi értékünk, hanem azért is, mert az európai gazdaságnak is így jó. Természetesen tudjuk, hogy, ez, hogy a foglalkoztatás mennyire fontos, és Moszkovics úr is elmondta a szakbizottságunkban tavaly, hogy hogy a nagyon szigorú szabályok alól lehetséges a kivétel a különböző rugalmassági klauzulák segítségével, amelyek eddig még csak Olaszország és Spanyolországban kerültek felhasználásra. Tehát ez arra vonatkozik, hogy a stabilitás és növekedési paktumban a költségvetési hiányban nem veszik figyelembe a foglalkoztatásra juttatott kiadásokat, amennyiben ezek tényleg hozzá is járulnak a helyzet javításához. Tiszen asszony is nyilatkozott ez ügyben, azt mondta, hogy ha a stabilitás és növekedési paktum van, vannak kivételek, tehát hogy a tagállamok hozzájárulásával lehetséges kivételesnek tekinteni azokat az intézkedéseket, amelyek a foglalkoztatást ösztönzik, akkor itt tényleg kivételt tehet a bizottság is, például amikor strukturális reformokat, vagy ezen belül munkaerőpiaci reformokat hoznak be, de nagyon fontos, hogy óvatosan kezeljük ezt az egész kérdést, hiszen ez egy kölcsönös hatás a foglalkoztatás és a gazdasági, az, a tagállamok gazdasági helyzetek között. Én is tettem javaslatokat a GUA nevében, és sőt egy európai parlamenti tanulmányt is kértünk, hiszen ez igen politikai színezetű téma, és ezért fontos, hogy ennek megfelelőképpen nyújtsunk be javaslatokat. Ezt meg is fogom tenni, és remélem, hogy a jelentéstevőnek ez majd segíteni fog. most a matematikai kidolgozásnál tartunk, és ezért idézném einstein aki azt mondta, hogy a világ nagyon veszélyes hely, nem csak azért, mert sok ember rosszat tesz, hanem azért, mert még, még több ember van, aki egyáltalán nem tesz semmit. Remélem, hölgyeim és uraim, hogy mi nem leszünk azok között, akik nem tesznek semmit, hanem pontosan azok leszünk, akik, akik lelkesen, tevékenyen fognak hozzájárulni mindenhez. Nincs se zöldünk, se fdd se ENF-es képviselőnk, úgyhogy akkor a bizottság felé fordulok, hogy a bizottság képviselője szeretne hozzászólni. Nem? Rendben van, úgy látom, hogy nem. Akkor Langedeik úrnak fogom visszaadni a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólást az előadó részéről, Hetman részéről, illetve López Trevesius és Kuneva képviselők hozzászólását is köszönöm. Úgy látszik, hogy nincsenek itt óriási kihívások és véleménykülönbségek, amikkel meg kellene küzdenünk. Természetesen a digitális készségek, az ellenálló képesség növelése és a fejlődés közös célkitűzések. Úgy gondolom, hogyha erősebb és jobb mutatókkal dolgozunk, hogyha bizonyíték alapú megközelítést alkalmazunk, akkor bizonyára hatékonyabbá tudjuk majd tenni a célkitűzéseinket, közösen tudunk majd fejlődni, és az európai szemeszter is hatékonyabb lesz, valamint a szociális pillért is jobban be tudjuk vonni a csomag egészébe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nézzük akkor a határidőket. A módosítók benyújtása augusztus 30-a, és fontos, hogy mindenki tudja, hogy csak és kizárólag angol nyelven lehet benyújtani a módosítókat, mert nagyon kevés időnk van. Bemutatás szeptember 24-én, szavazás itt a szakbizottságban október 8-9, plenáris szavazás az októberi második plenáris ülésen egészen jól haladunk, úgyhogy azt javasolnám, hogy tartsunk egy fél órás szünetet, ugyanis 11 órakor várjuk az osztrák miniszterasszonyt, Hartinger Klein asszonyt, úgyhogy 11 óráig szünet. Okay. csinálunk. Okay, friends and members, welcome to... Tisztelt barátaim, tisztelt képviselők, üdvözlöm Önöket a foglalkoztatási szakbizottság délutáni ülés, délelőtti ülésén, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm az osztrák munkaügyi, szociális és munkavédelmi miniszterasszonyt, gyakorlatilag majdnem ugyanazok a felelősségi területei, mint a mi szakbizottságunknak. Most volt már nálunk egyébként, de most miután az osztrák soros elnökség küld hozzánk minisztereket, különösen nagy örömmel üdvözöljük Önt. Miniszter asszony, át is adom Önnek a szót, hogy elmondja, mit kívánnak elérni az elnökség alatt. Nyilván nagyon nagy ambíciókkal készülnek. Tessék, megadom Önnek a szót. Tisztelt Ulszkog elnökasszony, tisztelt képviselők, tisztelt foglalkoztatási szakbizottsági tagok, tisztelt hölgyeim és uraim, és tisztelt tolmácsok, akiket külön szeretnék üdvözölni és megköszönni a munkájukat. Nagyon nagy öröm számomra, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma eljöhetek önökhez, és bemutathatom az osztrák soros elnökség programját a szociális területen belül Ausztria a, az Európai Parlament ciklusának végén veszi át az elnöklést. Nagyon nagy kihívások előtt vagyunk, és nagyon nagy elvárásokkal élünk, tisztában vagyunk a felelősségeinkkel. Az Európai Unió a Brexit és a több éves pénzügyi keretről folyó tárgyalásokat, illetve a migrációval kapcsolatos tárgyalásokat viszi. A demokrácia egyik nagyon fontos sarokköve a szociális biztonság. Ezért nagyon örülök neki, hölgyeim és uraim, hogy a sorol, tanács soros elnökségének e területen tett terveiről meg be tudok számolni. Az Európai Parlament nagyon fontos helyet foglal el az európai intézmények körében, hiszen az európai polgárokat képviseli. Nagyon szoros, konstruktív, konstruktív ö, ö, együttműködést fogunk ö, folytatni önökkel, és ez, ez az elkövetkezendő hónapok során nagyon fontos lesz. Az, hogy önök, az önök szerepe mennyire fontos, és hogy az együttműködés mennyire fontos, az a mostani dossziékon is látszik. Szeretném például a kiküldetési irányelvet megemlíteni, amelynek segítségével segít, segítettünk abba, hogy a fizetések, illetve a verseny képesség közötti különbségek az Európai Unióban csökkenjenek. Az osztrák elnökség jelszava a védelmező Európa de nem csak védelmeznie kell Európának, hanem mindenki javára kell dolgoznia, tisztességesebb munkakörülményeket kell biztosítani mindenkinek egy jól működő belső piacon, olyan mobilitást, amely ugyanakkor szociális védelmet is biztosít, a munkahelyi egészséget is, biztonságot is ösztönzi, és az akadálymentesítést is megoldja a digitalizáció is nagyon sok kihívást állít elénk. Kitűztük azt a célt, hogy ezeket a feladatokat nagy lelkesedéssel tovább vigyük. Köszönöm Bulgáriának és különösen Petkov miniszternek az ettéren kifejtett kiváló munkáját. Jó osztrák tradíció az, hogy hídépítőként szoktunk működni most, és őszinte közvetítőként fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy az Európa által kitűzött célokat elérjük. Konszenzusos munkával fogjuk továbbvinni a jogszabályjavaslatokat, hogy a következő román elnökségnek megfelelő eredményekkel, erőrelépésekkel tudjuk őket átadni. Őszinte célokkal operálunk, és reméljük, hogy egy sor tárgyalást le tudunk zárni az, az önök ciklusa vége előtt, és remélem, hogy gyümölcsöző együttműködést fogunk tudni önökkel folytatni. Milyen dossziékról is van szó? A júniusi tanács több nagy előrelépést is mutatott a különböző dossziék során, illetve dossziékon belül, többek között például a trialógus tárgyalásokon, amelyek a szociális biztonságról szóló rendeletet érinti. Azt, a magánélet és a munkahelyi tevékenység összeegyeztethetősége nagyon fontos része a szociális és foglalkoztatási politikának, és a tanács nagy kompromisszumkészséget mutatott júniusban, megmutatta, hogy ennek a kettőnek az összeegyeztetése mennyire fontos mindenki számára. Tehát a munkahelyi és magánélet összeegyeztethetőségéről szóló irányelvről szóló trialógus tárgyalások minél előbb el tudnak kezdődni. Aztán rövid tárgyalás után közös e- álláspont alakult ki az átlátható és megbízható munkahelyi munkakörülményekről is. A platform munka, illetve a nullaórás szerződések ugyanis nagyon káros szituációkhoz vezethetnek, és ezt a triológus tárgyalások során meg kell eh, előzni. Az Európa, az Európa számára való, eh, Európa javára való dolgozás eh, azt jelenti, hogy a szociális védelemhez mindenkinek hozzáférése kell, hogy legyen ezt a célt lelkesen tovább fogjuk vinni, és a digitalizációt is eszközül fogjuk venni ennek során ezek a jogszabályjavaslatok nagyon fontos részét képezik a szociális jogok pillérének, amelyenken a parlament, a tanács és az Európai Bizottság egyaránt dolgozni fog, és egyaránt fontosnak tartja azt. A munka, munkamódszerek változásai új kockázatokat is jelentenek a munkavállalóknak és a munkaadóknak is egyaránt, többek között itt a rákról is van szó a különböző káros anyagoknak való kitettség kockázatának enyhítése is olyan cél, amelyet fontosnak tartunk az Európai Parlamenttel együtt, és a második és harmadik szakasz annak a tárgyalásnak, amely a karcinogén anyagokról szóló irányelv körül csoportosul, számunkra is nagyon fontos prioritás. Reméljük, hogy a, a parlamenttel együtt nem sokára be tudjuk fejezni ezeket a tárgyalásokat, és egész Európának jobb védelmet tudunk nyújtani ennek segítségével. A, különösen az ilyen anyagokkal dolgozók védelme és az ezzel kapcsolatos jó tapasztalatok kicserélése nagyon fontos. Az Amsterdamtól Bécsig címmel fogunk majd egy konferenciát tartani, amely ebben a témában fog megrendeződni. Az Európai Munkaügyi hivatalról is folytatjuk majd a tárgyalásokat, hiszen nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban is többletértéket tudjuk adni, illetve hogy a, az átfedéseket meg tudjuk előzni. Az egyenlőség, illetve a fogyatékkal élők befogadó kezelése és egyenlő kezelése nagyon fontos számunkra. A bulgár elnökség alatt elkezdtük a trialóg és reméljük, hogy ezt a dossziét is be tudjuk majd fejezni, és a fogyatékossággal élőket képviselő ombudsman szerepéről is döntést tudunk hozni. A több éves pénzügyi keret javaslatán belül is, valamint a szektor specifikus programok, illetve az ország specifikus ajánlások során egy új utat találtunk arra, hogy a szociális jogokat is befoglaljuk. Az új többéves kerettárgyalások során az ESF Plus olyan új program lesz, amely nagyon érdekel minket, és ezért ennek megfelelően be fogjuk vonni ide is a foglalkoztatás és szociálpolitikán. A globalizációs alkalmazkodási alap is nagyon fontos, és a tanácsi munkacsoport júliusban foglalkozott ezzel is illetve elkezdte ezzel a munkát, és ezen belül kijelentették, hogy az EGF egy rugalmas eszköz marad, amelyben megpróbálják az adminisztratív terheket minél alacsonyabban tartani. foglalkozni fogunk az éves növekedési jelentéssel is. A jól működő EU ügynökségek valamennyiünk számára rendkívül fontosak kell, hogy legyenek. Az elnökség számára a trialógus, a háromoldalú egyeztését az OSÁ-val, az Eurofound-dal és a CEDEFOP-val kapcsolatban folytatódnak majd, és minél gyorsabban szeretnénk lezárni ezeket a tárgyalásokat. Igen, tisztelt képviselők! Most rátérnék az informális kérdésekre. Az osztrák elnökség a TRIO elnökség programjának megfelelően a munka, a szociális ügyek területén a következő szempontokra fog koncentrálni a digitalizációban rejlő esélyek, a munka megkönnyítése, különösen a fogyatékossággal élők számára, másodszorban szociális védelem az új munkaformákkal kapcsolatban, a harmadik a, foglalkoztat, a digitalizációnak a foglalkoztatásra gyakorolt hatásai, a munka minősége. Július 19-én és 20-án Bécsben találkoznak a szociális és munkaügyi miniszterek, megtárgyalják az atipikus munkaszerződéseket a digitalizáció kontextusában illetve a digitális platformok működésével összefüggő munkaügyi kérdéseket is megvitatjuk. Azok az emberek, akik ilyen új munkaformákban dolgoznak, fontos, hogy meg tudják, hogy milyen jó példák léteznek ezekről a formákról már az Európai Unióban. A robotok a jövőben nagyon nagy változásokat fognak hozni a foglalkoztatásban továbbiakban az új technológiák együtt járó kockázatokat is meg akarjuk határozni. Egy kis kiállítást is szervezünk, ahol bemutatjuk az új technológiákat. Nagyon örülnék, hogyha a Foglalkoztatási Szakbizottság elnöke elfogadná meghívásunkat a Bécsi informális találkozóra. Emellett szeptember 19-én szervezünk egy magas szintű konferenciát digitalizáció és munka 4.0 témakörében. Önöket, tisztelt európai parlamenti képviselők, illetve a szociális partnereket is erre nagy szeretettel meghívjuk. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Örömmel várom az előttünk álló kihívásokkal kapcsolatos munkát az év második felében, és tulajdonképpen szeretném még egyszer kiemelni, hogy remélem nagyon jó és szoros lesz az együttműködés a parlamenttel. Köszönöm, köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Thank you, Minister Hartinger Klein. Köszönöm szépen, Hartinger Klein miniszterasszony. asszony. Rátérünk a koordinátorokra, vagy akik helyettesítik őket. Heinz Becker az első, a szakbizottság osztrák tagja, az Európai Néppárt képviselője. Parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a koordinátoromnak, hogy nekem átengedi a szót hiszen az én osztrák eh, miniszteremet eh, szeretném eh, üdvözölni. A Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Bizottságnak nyújtott tájékoztatója kapcsán. Az osztrák soros elnökséggel kapcsolatban nagyok az elvárások, a várakozások, hiszen az európai parlamenti választások, jövő májusi választások előtt ez az utolsó teljes időt kitöltő elnökség. A legfontosabb cél a biztonság, és örvenetes módon ön is említette ennek kapcsán a szociális biztonság jelentőségét, ezt helyezik majd az elnökség munkájának középpontjába. Néhány témával kapcsolatban ezt egyértelművé tette az, hogy a fogyatékossággal élő munkavállalók ekkora figyelmet kapnak a szándékai szerint, azt nagyon üdvözlöm. Azután a digitalizáció kihívásaira adott válaszok keresése és prioritása lesz az osztrák elnökségnek. Fontos, hogy az esélyekről, a lehetőségről is beszéljünk, amelyek pozitívumokat hozhatnak az emberek életével és munka lehetőségeivel kapcsolatban, e, tehát a digitalizációnak ezeket a szempontjait is örülök, hogy kiemelte. Egy aktuális kérdést is felvetnék. Itt a e, bizottságban már gyakran e, beszéltünk erről a kérdésről. Miről is van szó? Dolgozunk a transzparens és kiszámítható feltételek témakörén. Ez ugye a társadalom teljesítménye szempontjából nagyon fontos. Az osztrák elnökség mit gondol arról, hogy hogyan lehetne jobban megvédeni a bizonytalan munkaszerződésekkel dolgozó munkavállalókat az előbb említett irányelv alapján. Köszönöm szépen! Rátérünk a többi koordinátor meghallgatására, és kérek mindenkit, hogy maximum eh, kettő percben próbálják elmondani, amit szeretnének. Hangérius asszony. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Már Bécsben találkoztunk, amikor előkészítettük ezt a mostani találkozót. Az osztrák elnökség eh, programját is már át tudtam tekinteni, hiszen sok mindent már papírra vetettek. És amikor elolvastam ezt a programot, láttam, hogy sok jelenleg zajló szociális programot is megemlíti az önök munkaprogramja, és remélem, hogy el is tudják majd zárni sikeresen ezeket a témákat. Meg kell, hogy mondjam, kicsit meglepett az, hogy egy kulcsfontosságú elem hiányzik, ez pedig az Európai Munkaügyi Hivatal, de örülök, hogy most a szóbeli bevezetőjében ezt is megemlítette ugyanis úgy gondolom valamennyiünknek érdeke az, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk a vállalatok számára, megfelelő munkakörülményeket pedig a munkavállalók számára. Eh, tehát az ELA, az Európai Munkaügyi Hivatal, ugye hiányzott, mint említettem, az írásos eh, munkaprogramból, és már azt gondoltam, hogy esetleg ez nem érdekli annyira az osztrák elnökséget, de most örömmel hallottam, hogy eh, szeretnének ez ügyben is előre lépni, és az osztrák elnökség után ez az Európai Munkaügyi Hivatal megfelelő kapacitással reményeim szerint működni fog. Hans Becker említette a Transparent and Predictable Working Conditions for All Workers irányelvet, tehát transzparens kiszámítható munkakörülmények minden munkavállaló számára. A tanács júniusban elfogadta az úgynevezett General Approach-ot, az általános megközelítést, és kizárt megtámadták a legsebezhetőbb munkavállalókat, eh, tehát azokat, akik eh, ilyen nulla órái szerződésekkel dolgoznak. A tanács általános megközelítése, tehát ezeket kivette az irányelv hatája alól. Mi egy európai tilalmat, tiltást javasoltunk a nulla órás szerződésekre. Érdekelne, hogy mi az ön véleménye, mit akarnak a trialógust, a, szerintünk jó irányba kívánják-e folytatni? Köszönöm McIntyre asszony az e CR képviseletében. Um, Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlöm a miniszterasszonyt, nagyon örülök, hogy itt van velünk a mai napon, és válaszol a kérdésekre. Hogyha megnézzük az elnökség prioritásait, elég hosszú listát látok itt fontos prioritásokról, és nagyon sok vonatkozik arra, amit mi itt végzünk. A work-life balance, a mutagén anyagok elleni védelem, a fogyatékossággal élők hozzáférése, az átlátható és előrelátható munkakörülmények. Na most, hogy hogyan tudunk létrehozni egy végrehajtható és működő jogszabályt, hát nem tudom, hogy jó-e az, hogy ilyen sok ambiciózus prioritást tűzte ki célül, mikor pont véget ér a parlament 5 éves mandátuma. Tehát itt a társ jogalkotók még a legnagyobb jóindulattal sem biztos, hogy megfelelő idővel rendelkeznek a témák lezárására, tehát attól tartok, hogy át fognak nyomni olyan témákat túlzottan gyorsan, amelyre több időre lenne szükség. Tehát ez a kérdésem, hogy hogyan tudnánk mégiscsak hatékonyan dolgozni még a mandátum előtt. A második kérdésem a szociális jogokra vonatkozik. Azok a jogalkotási javaslatok, amelyeken most dolgozunk, például az Európai Munkaügyi Hatóság, valamint az előre látható és átlátható munkakörülményekről szóló jogalkotás tulajdonképpen egyelőre csak politikai célkitűzés, nem tudom, hogy hogyan tudjuk majd ezt a gyakorlatban megvalósítani hogyha megnézzük, hogy a legutóbbi jogalkotási javaslatban milyen sokat beszélünk jogokról, akkor ez már is mutatja, hogy ugye itt jogilag kötelező érvényű jogszabályokról van szó, tehát bizonyos jogok végrehajtásáról a gyakorlatban. Ezzel kapcsolatban szeretném a véleményét. Köszönöm szépen, Kávés Sambon úr kap szót, az Álde nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterasszony, köszönjük, hogy eljött a mai napon, köszönjük, hogy itt van velünk, és válaszol a kérdéseinkre a mai napon. Köszönjük azt az energiát, amivel a megnyitó beszédét megtartotta. Az ön portfóliója, az ön tárcája nagyon fontos a mi szakbizottságunk és az egész Európai Unió számára. Ennek több alapvető oka is van. Mindannyian tudjuk, hogy olyan időpontban következik be az osztrák elnökség, amikor a szociális agenda nagyon sok rendkívül fontos kérdést tárgyal meg ugyanis az Európai Parlament és az európai polgárok folyamatosan azt kérik, hogy a szociális jogok erősebbek legyenek, jobban érvényre kerüljenek, és hatékonyan megjelenjenek olyan konkrét intézkedésekben, amelyek tényleg segítik az európai polgárokat. A szociális agenda tehát rendkívül fontos szerepet játszik a mindennapi életünkben. A második ok az, hogy ráadásul az önök elnöksége választási időszak előtt van, tehát mindannyian szeretnénk konkrét eredményeket elérni, még a mandátum vége előtt, tehát szeretnénk még a kampány kezdete előtt bizonyítani a polgároknak, hogy valóban foglalkozunk azokkal a témákkal, amelyek számukra fontosak. Vagyis bizonyos jogalkotási kérdéseken, kulcsfontosságú jogalkotási kérdéseken szeretnénk túljutni még a választások előtt. De mivel minden témát nem fogunk tudni lezárni, ezért nagyon fontos, hogy kiválasszuk a prioritásokat. Én magam az átlátható és tervezhető munkakörülményekkel és a Eurofunddal foglalkozom, számomra ezek a legfontosabb témák. Ezen kívül beszélnünk kell a munkaügyi ügynökségről is, a társadalombiztosítási kérdésről és a work-life balance-ről is. Thank you for that, Mr. Köszönöm szépen. a GUE nevében szeretne valaki hozzászólni? Hogyha nem... Herzlich willkommen. Akkor a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Tegnap már lehetőségünk volt a Nőjogi és a Regionális Bizottságba beszélni a miniszterekkel. Üdvözlöm, miniszterasszony! Ez a két bizottság is fontos a szociális Európa számára. Az a szociális Európa kiépítése, tehát mindannyiunk fontos célja. Egy védelmező Európa, ez az osztrák elnökség mottója. Örülök neki, hogy az osztrák elnökség programja is most ilyen nagy súlyt fektet erre, és nagyon részletesen elmondta, hogy a dossziékról mi a véleményünk. Viszont az nyilvános vitában a szlogen, az a szlogen, hogy védelmező Európa általában sajnálatosképpen ö, inkább a migrációról, illetve a bevándorlás elleni védelemről szól, ahelyett, hogy inkább a munkahelyek védelméről vagy a klímavédelemről szólna. Tehát a, sajnos a nyilvános vitában eléggé alulreprezentált a szociális védelem, és ez az ön feladata, mint szociális miniszter feladata, hogy az európai polgárokat ilyen szempontból is védje, és ezért örülök neki, hogy az Európa mindenki hasznára, mindenki javára bekerült az ön bevezetőjébe. Kérdésem az, lenne, hogy ugye azt mondták, hogy azt mondta, hogy hídébítő, hogy közvetítő, semleges köz, közvetítő lesz. Közben pedig az önök ön hazájában a jólét elleni támadás indult, a, a különböző támogatások csökkentése, a, munkaidő helyzete, az, a, a, a családok helyzete az önöknél gyakorlatilag sokkal rosszabb most, és ez gyakorlatilag az európai jogok közvetlen megtámadása és különösen a szociálisan leggyengébbeket érinti ez. És az a kérdésem, hogy hogy lehet, hogy lehet akkor hihetően képviselni a szociális Európa megerősítésének szellemét vagy ötletét, amikor önök gyakorlatilag nem ebben az irányban haladnak Ausztriában. Aztán az ESF pluszról is beszélt miniszterasszony a zöldek számára ez mindig nagyon fontos volt, hogy a strukturális alapok a, a helyi és a regionális szereplőket partnerként be tudják vonni méghozzá már a tervezés fázisában. Az a kérdésem tehát, hogy hogy kívánják a civil társadalmat bevonni, a helyi és regionális szereplőket bevonni az ESF plusz források kiosztásába, és hogy ezzel kapcsolatban milyen konkrét időkeret létezik és utolsó kérdésem pedig, hogy a szociális politika politikán belül is a többéves pénzügyi keret a legfontosabb az önök számára, és sajnos sajnálatosnak tartom, hogy Lőger miniszter úr nem látogatta meg a Költségvetési Bizottságot, pedig a többéves pénzügyi keret témája bizony elég fontos téma lenne. A szociális politika ezen belül különösen a kohéziós alapokhoz kapcsolódik szorosan, hiszen ezeknek a, az alapoknak a 45%-os csökkentését látjuk, és ott különösen a szegény régiókra lesz ez majd rossz hatással. Másfelől viszont a migráció és a védelemre szánt forrásokat növelik a következő pénzügyi keretbe. Ön szerint igazságos az a, a forrásoknak, illetve a támogatásoknak ez az igen erős eltolódása? A szociális Európa erősítése szempontjából? Köszönöm szépen, mondja az elnök, az EFDD képviselője nincs itt, úgyhogy akkor Dominik Mártán úrnak adom meg a szót az elnök nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, Szeretettel üdvözöljük itt Önt és az osztrák elnökséget. Nagyon örülök, hogy itt van a mai napon. Örülök, hogy bemutatta az elnökség prioritásait. Miniszter asszony, rövid leszek, két kérdést szeretnék Önnek feltenni. Július 1-től Svájc új szabályokat indított el egy 2014-es népszavazás alapján, hogy bizonyos állásokat fenntartanak svájciaknak, vagy legalábbis mindenképpen elsőbséget kapnak a svájciak ezen munkahelyek betöltésében. Szeretném megkérdezni, hogy önök gondolkodtak-e valami hasonló intézkedésen, hogy mondjuk elsősorban európaiak kaphassanak meg és tölthessenek be bizonyos állásokat, hogy segítsünk azokon az európaiakon, akiknek nincsen munkájuk, és hogy az Európai Unión kívüli állampolgársággal rendelkezők helyett elsősorban ők tölthessék be ezeket a megüresedő állásokat. A másik kérdésem a határok védelmére vonatkozik. Németországból azokat az adatokat kaptuk, hogy a migránsok mindössze 10-15 százaléka dolgozik, pedig 15 milliárd eurót töltött, költött Németország a menekültek fogadására. Franciaországban nagyon sok rettenetes terrorcselekményre került sor az utóbbi időben. Ezen két problematikát figyelembe véve szeretném megkérdezni, hogy gondolkodnak-e azon, hogy megerősítsék a határok védelmét a külső határokon, illetve az önök határain, tehát Ausztria határain. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottsággal milyen tárgyalásokat fognak folytatni ezen kérdésekről. Uh, uh, Köszönöm szépen. Elmondhatom, hogy még kilenc képviselő szeretne kérdéseket feltenni önnek, miniszterasszony. Ha lehet, azt kérném, hogy röviden próbáljon megválaszolni Öné a szó, parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon köszönöm. Megpróbálom hogy röviden, de azért minden kérdésre tudjak válaszolni. Nagyon sok kérdést tettek fel, és kérem a megértésüket, ha esetleg nem sikerülne teljes körülön, esetleg egyik-másik kérdést elfelejteném. Becker képviselő úr. Nagyon köszönöm a bevezető kedves szavakat, az üdvözlő szavakat, és ugyanakkor nagyon sok kérdést is feltett a prekárius, bizonytalan munkaszerződésekkel kapcsolatban, hogyan tudjuk ezeket a munkavállalókat megvédeni. Nos, ez nagy szívügyünk, nagyon fontos ez számunkra. A munkafeltételeket az új foglalkoztatási formákkal kapcsolatban, mint ezek az úgynevezett nullaórás szerződések, szeretnénk javítani, jobb munkaszerződéseké átalakítani. Ausztriában a már most sem megengedettek az ilyen nullaórás szerződések. De azért vannak új formái a munkának. Az osztrák elnökség a digitalizáció által teremtett kihívásokkal nagyon is tisztában van, és szeptemberben éppen ezért, amit említettem, egy nagy konferenciát fogunk megrendezni a munka digitalizációjának a témakörében. Jungerius képviselő az Európai Munkahogyi Hivatallal kapcsolatban tett fel egy kérdést. Tisztelt képviselő, ugye az eljárás elején vagyunk, ezért még nagyon sok a nyitott kérdés. Az osztrák elnökségnek az a célja, hogy a munkaügyi hivatal kapcsolatban az mi elnökség alatt jelentés előrelépés történjen. A tagállamoknak kell még sok mindent megválaszolni, hogy az agályaikat fel tudják számolni egy jobb tájékoztatást szeretnénk határon átnyúló helyzetekben, és szeretnénk az uniós jogot jobban alkalmazni, látni a tagállamokban, ezért mindent megteszünk majd, hogy sikerüljön előrehaladást elérni ezen a területen. McIntyre asszony, elnézést képviselő asszony, hogy, hogy itt hirtelen néhány nevet nem tudok talán jól kiejteni. Nos, Éppen az elnökségem alatt eh, a legfontosabb a minőség, és nem a mennyiség. Erről biztosítani tudom önt. Természetesen nagy kihívás valamennyiünk számára, különösen még ugye a választásokra való tekintettel is, hogy minél több dossziét önökkel együtt le tudjunk zárni. A szociális jogok európai pillére és ennek az érvényesítése következő kérdés. Az osztrák elnökség a szociális jogok európai pillérével kapcsolatos jogszabályt, valamint a transzparenc és kiszámítható munkakörülményekre vonatkozó irányelvet, az Európai Munkaügyi Hivatal létrehozását, valam, a lehető legintenzívebben fogjuk majd továbbvinni ezeket a dossziéket. Az európai szemeszterben ez egyfajta iránytűként szolgál, és decemberben a úgynevezett őszi csomagot, aminek része az éves növekedési jelentés is, szeretnénk majd a lezárásig eljutatni. Az európai a szociális jogok európai pillérével kapcsolatos szükséges kiigazításokat is természetesen el kell végezni. A több éves pénzügyi keret is természetesen az osztrák elnökség figyelmének a középpontjában van, ugyanúgy, mint az Európai Szociális Alap, az ESA Plus. Nagy eh, érdeklődés övezi ezeket a dossziékat, a tanács eh, munkacsoportjai ezzel fognak foglalkozni, és reméljük, hogy közösen és együtt az Európai Parlamenttel az európai polgárok érdekében itt is sikerül majd jó eredményre jutni. Eh, Sambon képviselő úr. Nos, itt is azt tudom mondani, mennyiség, minőség dilemmájában a minőség fontosabb. Konkrét eredmények szeretnénk elérni még az európai választások előtt, megfelelő prioritásokat meghatároztuk, és amit a szociális jogok európai pillérét illeti, azt hiszem az előző kérdés kapcsán ezt megválaszoltam. Van a képviselő? E, nagyon sok kérdést tett fel megpróbálok mindegyikre kitérni. Az osztrák elnökség programja kiterjed az összes területre, minden pontos pontra. A súlypontban, a középpontban a szociális Európa áll, a család és a munka összeegyeztethetősége, a digitalizáció minden kihívással együtt, és ami az osztrák belpolitikai kérdésekre vonatkozó kérdéseit illeti, hát ezekre nem tudok részletesen kitérni. Ugye én Anes broker vagyok, semleges közvetítő, minden tagállam nevében dolgozom, ezért kimondottan nemzeti osztrák vonatkozású kérdésekre nem tudok most válaszolni. 28 tagállam szempontjából kell nekem semlegesnek lennem. Az ESA plusz, tehát az Európai Szociális Alap plusz eh, kapcsán a mm, általános ügyek tanácsa is foglalkozott eh, ezzel. A horizontális vitát eh, nem tudom megelőzni, hogy ez hova fog vezetni. A jogalkotási javaslatokon folyik a munka. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a néhány területen, mint például a programok kapcsolatban folyosított összegek és egyéb részletkérdések a döntéseket az állam és kormányfők elé fogjuk terjeszteni. Az általános ügyek tanácsát vezető kollégám az Európai eh, Parlamenttel szintén fog eh, találkozni, Tajani elnök pedig a szokásos módon szintén eh, kap lehetőséget arra, hogy az Európai Tanácson felszólaljon. Az elnökség a tiszteletbe fogja tartani az előző soros elnökség által elért eredményeket, és minél hamarabb meg fogjuk vizsgálni a tovább lépés lehetőségeit a munkaprogramunkkal összhangban. Még mindig az ESA plusszal kapcsolatban, ugye itt a testületek, az ESA új kialakítása, strukturális alapokkal kapcsolatos eh, szempontok. Itt a szociális, szociálpolitika kapcsán új egyeztetésekre van szükség. A fenntarthatósági minisztériummal együtt fogunk egyeztetni, sor kerül majd információ cserére ezzel a partner minisztériummal. Júliusban egy informális találkozó lesz a digitális kereskedelemről, és ennek kapcsán az ESA Pluszról is lesz szó az előre haladási jelentésről pedig beszámolunk majd az októberi, illetve a decemberi Európai Tanácsülésen. ülésen és minden résztvevő érdeklődését ki fogjuk elégíteni. Márten képviselő. Nos, itt az európai munkahelyekről, az európaiaknak előnyök biztosítása, erről szólt a hozzászólása. Az Európai Unióban a személyek szabad mozgása az egyik legfontosabb alapelv. Emellett harmadik országból is érkezhetnek munkavállalók, de már most is, tehát érvényesül az, hogy első helyen az európaiak állnak a munka, munkahoz való hozzáférés kapcsán. Létezik persze a kék kártya, megfelelő feltételek mellett. A kék kártya irányelv kapcsán szeretnék hivatkozni arra, hogy hétfőn Kikl kollégámmal, a miniszterrel is tárgyalunk erről a kérdésről. De jelenleg az EU bizottság ebben a témakörben nem készített elő olyan javaslatot, amelyről az elnökségnek tárgyalásokat kellene kezdeményezni. Beszélt arról, hogy mi a helyzet a migránsok munkába állásával. Nos, a közös európai menekültügyi rendszer reformját az osztrák elnökség alatt tovább fogjuk folytatni. Tárgyalások lesznek erről a Empel most fontos elmondanom, hogy itt a Kikül miniszterrel is tárgyalok majd erről, és nagy a kereslet a munkaerő iránt, az alacsony képzettségű menekülteknek és másodlagos kiegészítő védelemben részesülteknek is nagyobb előny esélyei lesznek, hogy munkát találjanak. Mert nagyon fontos, hogy minél gyorsabban fog, munkába álljanak ezek az emberek, hiszen ezzel a szociális költségvetést és az ellátásokra fordított összegeket tudjuk csökkenteni. Köszönöm. Thank you, Minister Hartinger. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Akkor most nézzük a további hozzászólók listáját. Evelyn Régnernek adok szót, ő is osztrák parlamenti képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az európai szinten a fontos dolgokat kell kezelni, a kevésbé fontosakat pedig nemzeti szinten, és ezt látjuk önöknél is. A, ugye az európai embereknek a foglalkoztatás biztonsága és egyéb ilyen kérdések rendkívül fontosak, ezért az ed, eddigi eredményekre büszkék lehetnek, és arra is büszkék lehetnek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a különböző fontos szociális európai témák megvalósulhassanak. Az európai munkaerőpiaci hivatallal kapcsolatban a parlament, az osztrák Parlament úgy nyilatkozott, hogy ez csak a bürokráciát fogja növelni, és semmi tovább többletértéket nem fog adni. Most ön azt mondja, hogy az ezer erről szóló tárgyalásokat folytatni akarja. Ez a téma az osztrák elnökség prioritásai között viszont nem szerepel. Akkor most hogy függ ez a két dolog össze? a szociális dömping ellen nem fognak küzdeni? Jó lenne, hogy ezt megtennék. Aztán az munka és munkahely és a magánélet közötti egyensúly, ez valóban annak a kifejezése, hogy a polgárokat védjük, és ugyanakkor a hasznukra dolgozzunk. Ez nagyon fontos az európai polgárok számára. Az önök megközelítése ehhez hogy fog kinézni? látjuk ugye, hogy általában az szokott lenni, hogy a tagállamokra bízzuk a konkrét feladatokat. Az európai dimenziónak hogy, hogy gondolják, hogy az európai dimenziót hogy alakítják ki annak érdekében, hogy minél több polgár javára tudjunk szolgálni. Aztán a gold plating, tehát a tagállami, az, az európai jogszabályok tagállami túlbonyolítása, a Ausztriában a 60 órás munkaórának a megvalósulása rengeteg problémát okoz, viszont másfelől viszont szeretnénk minél, minél jobb fel, minimális követelményeket biztosítani európai szinten. Hát hogy függ megint csak ez a két dolog össze, hogy az ön hazájában komoly munkajogi problémákat okoznak ezek a kérdések. Elnök, köszönöm szépen. Pilinszki úr lesz most a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm miniszterasszonynak, hogy eljött hozzánk, és megválaszolja a kérdéseinket. Az Európai Munkaügyi Hivatal vagy hatóság kérdésére szeretnék visszatérni, ugyanis biztos vagyok benne, hogy ön is tudja, hogy az előttünk álló legnagyobb kihívás ma az, hogy minden európai polgárnak tisztességes munkát, állást tudjunk biztosítani. Ez nem csak szociális, hanem gazdaságpolitikai szempontból is a legfontosabb feladatunk. És ezért az európai szociális pillér is ezt hangsúlyozza, hogy megfelelő hozzájutás legyen a munkaerőpiachoz, és hogy megfelelő védelem élesse a munkavállalókat. Az önök elnöksége előtt ez a legnagyobb kihívás, és ebből a szempontból fontos a hídépítés. Az Európai Munkahügyi Hivatal nagyon fontos kiegészítő szerepet kellene, hogy játszon majd a nemzeti munkaügyi hatóságok munkájához, és ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy nagyon nagy mértékű diszkrimináció folyik, és nagyon súlyos nem csak munkajog, hanem emberi jog sértéseket tapasztalunk az európai polgárok ellen. Az e- Alapvető Emberi Jogok Ügynökségének székhelye Bécsben van, és az Európai Unió szerte igen súlyos jogsértésekről számolnak be ők is, és ezért osztom kollégáim abeli aggodalmát, hogy az Európai Munkaügyi Hivatal valóban olyan, nagyon, olyan hivatal lenne, amelyre nagyon nagy szükség van a tisztességes helyzet megteremtéséhez. Most megvárom, amíg befejezi a kollégáival való konzultációt. A gyerek, gyermektámogatások indexálásával kapcsolatos a következő kérdésem. A bizottság nem foglalta bele a szociális biztonsági koordinációról szóló anyagaiba ezt a kérdést, bár a, bolgát, és a bolgár soros elnökség sem tette ezt meg. Ön viszont azt mondta, hogy a helyi, illetve a nemzeti politikák nem befolyásolhatják az önök elnökségének szociális ügyekbeli tevékenységét, biztosítani tudja-e azt, hogy ez a kérdés, tehát az indexálás kérdése nem lesz az elnökség napi rendjén? Elnök, köszönöm szépen, Pirinszki úr, Maria Arénája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy eljött a... Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy eljött a mai napon. Én a magánélet és a karrier összeegyeztetésével kapcsolatban szeretnék hozzászólni. A bolgár elnökség alatt már majdnem megszületett a tárgyalási mandátum, és hát reméljük, hogy a következő trialóguson tényleg megtaláljuk majd azokat a megoldásokat, amelyek mindenki számára elfogadhatóak. Ugye a bizottság javaslatából indulunk ki, hogy elkészüljön egy jogalkotás a család és a karrier összeegyeztethetőségéről, amely mindegyünk számára rendkívül fontos téma. A munka és a magánélet közötti egyensúly fontos, és itt meg kell vizsgálnunk, hogy a hagyományos modelleket kívánjuk-e követni, vagy pedig megengedjük a nőknek, hogy kitörjenek ebből a modellből, amely azt írja elő, hogy a nők helye otthon van, és amely elfogadja a bérkülönbséget és a nyugdíjkülönbséget a nők és a férfiak között. A kérdésem konkrétan az, hogy az Európai Bizottság és Tyson biz biztos asszony modelljével ön egyetérte. Tyson asszony azt mondja, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyt meg kell találni, plusz a nők és férfiak közötti különbségeket meg kell szüntetni. Például a szülői szabadság 97%-át a nők veszik ki, és csak 3%-át a férfiak. Tehát önt kérdezem, mint minisztert, mint az osztrák elnök képvisel, az osztrák elnökség képviselőjét, hogy hogyan tudunk segíteni a jelenlegi nagyon súlyos diszkriminatív helyzeten a nők szempontjából, illetve hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, és hogyha önnek vagy nekem tényleg választanunk kellett volna a család vagy a karrier között, akkor egyikünk sem lenne itt, Úgyhogy az a feladatunk, hogy azt a helyzetet teremtsük meg a nőknek, ahol nem kell választani a munka és a magánélet között. Köszönöm szépen, Kósa úr parancsoljon. Köszönöm a miniszter, köszöntöm a miniszterasszonyt Két kérdést szeretnék önnek feltenni. Az egyik kérdést nem akarom hosszasan taglalni, a bolgár kollégám már a szocialista frakcióból említette ezt a kérdést, ez pedig a szociális biztonsági koordinációról szóló rendelet kapcsán a családtagoknak adható szociális támogatások indexálásának kérdése. Az osztrák kolléga, mint, illetve Ausztria, mint tagállam ilyen intézkedést készül bevezetni az ott dolgozó Európai Uniós tagállamokkal kapcsolatban, amennyiben a családtagok nem Ausztriában élnek, hanem másik tagállamban, és így indexálni kívánják ezt a támogatási rendszert. Az Európai Bizottság egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy ez nem összeegyeztethető az Európai Uniós jogszabályokkal, én is hasonló kérdést szeretnék feltenni, hogy mint soros elnökség hogyan tudják ezt az érdekkonfliktust kezelni, hiszen tagállamként képvisel egy álláspontot, de a múlt héten elfogadott általános megközelítés ugye az Európai Tanácson belül, az pedig semmilyen formában nem tartalmazza az indexálást, mint lehetőséget. A második kérdésem pedig a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos. Tegnap volt az ötödik trilógus tárgyalás az Európai Parlament és a Tanács között az Európai Akadálymentesítési Jogszabálycsomag kapcsán. Ugye örömmel hallottam, hogy megemlítette, hogy fontosnak tartják, és szeretnék lezárni ezt a dossziét, de a tegnapi napon úgy érzékeltem, hogy vannak még olyan kérdések, amik nagy ellentéteket képeznek a két fél között. Nem akarok most részletesen belemenni, csak azt szeretném hallani öntől, hogy hogyan szeretnék ezt a kérdést kezelni. Ugye a jövő évben európai parlamenti választások lesznek, 80 millió fogyatékossággal élő állampolgár várja ezt a jogszabályt, ami lassan 10 éve függőben van, tehát szeretnék valami pozitív választ hallani öntől. Köszönöm szépen. Thank you. Sógor. Köszönöm szépen. Sógor úr. I will speak also in Hungarian csatlakozom az előttem szólókhoz, ami a családi pótlék, pótlék indexálását illeti. Ennek a tervezett intézkedésnek a negatív hatásait mi sem mutatja jobban, mint az osztrák idős gondozásban dolgozó uniós állampolgárok helyzete. Ezek után a dolgozók után is ugyanazokat az osztrák közterheket fizetik a munkaadók és maguk a munkavállalók egyaránt. Nem gondolja, hogy a családi pótlek indexálása a gyermek lakhelyéhez ellentmond az Európai Uniós jogelveknek, és diszkriminálva az azonos helyzetben lévő és azonos járulékterhet befizető ausztrói munkavállalók között. Köszönöm. Thank you. Uh, I'll give... Köszönöm szépen. Kosloszka Dácsevics uh, képviselőasszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt miniszter asszony. Nagyon köszönöm azt, hogy eljött hozzánk, és ismertette az osztrák elnökség prioritásait. Bevezető képpen én is szeretnék kitérni a e, családi e, pótlék indexálásának a kérdésére. Írtunk is e, ezügyben levelet a bizottságnak, és a válasz teljesen egyértelmű volt, nem megengedett egy ilyen indexálás. Tehát nagyon ellentmondásos ez az egész elgondolás. Itt a parlamentben is ezt így látjuk, és engem nagyon érdekelne, hogy Ausztria ezt az összeegyeztethetetlenséget ezt a konfliktust hogyan kívánja feloldani és megoldani. A munkaerőpiacsal kapcsolatban is szeretnék néhány dolgot felvetni. A nők alul reprezentáltak a munkaerőpiacon, és ez nincs összhangban a képzettségükkel. 11 százalékkal kevesebben vesznek részt a munkaerőpiacon, és 17 százalékkal keresnek kevesebbet, 40 százalékkal alacsonyabb a nyugdíjuk. És ugye a nyugdíj a az aktív munkával töltött évek végén áll, mennyi, mi a, mi a súlya a nőknek és a férfiaknak? Egyforma súlyjal kellene, hogy szerepeljenek a munkaerőpiacon. Több megoldási javaslat van. Az egyik olyan javaslat, ami talán javíthatna a helyzeten, az lehetne, amit ez a work-life balance csomag képvisel, a munka és a magánélet összeegyeztethetősége, a tanács hogyan fogja fog tovább dolgozni a bizottság javaslatán, mit az osztrák elnökség álláspontja. Nekem eddig ez nagy csalódásokat okozott, ugyanis a, a tanács csak egy tíz napos apák által igénybe vendő gyermekgondozás időt javasol, a fizetett szülői szabadságra vonatkozó legtöbb javaslatot elutasította a tanács, azt mondva, hogy ezt tagállami szinten kell szabályozni. Az EU-ban hat olyan tagállam van, amely egyetlen egy fillért sem fizet családi gyermek gondozási díjként. Érdekelne, hogy Ausztriának, mint a soros elnök tisztelt betöltő országnak mi a véleménye, mi az álláspontja erről, hiszen nagyon nagy hogy a különbség nagyon nagyok a különbségek az álláspontok között. Mi itt a parlamentben sem fejeztük még be a munkát, de egyértelműen minden vélemény a bizottság javaslatát üdvözli, és ettől, amit a bizottság javasolt, nagyon messze van a tanács, és a parlamenti képviselők is a bizottsághoz állnak közel a véleményükben. Ma délután itt a szakbizottságban is szavazunk erről a témáról, és gondolom, hogy a parlamenti jelentést nagy többséggel fogjuk elfogadni. Ebben az esetben mindenképpen konfrontálódunk ezek, ezzel a különbséggel, a tanács és a bizottság álláspontja közötti különbséggel. Még egyszer, itt van a, az ipar 4.0, amelynek a révén a gazdasági növekedést szeretnénk tovább serkenteni Európában, és itt különösen nyilvánvaló az, hogy mennyire elhanyagoljuk a nőket. Köszönöm szépen. Még mindig négyen szeretnének kérdéseket feltenni, négyen szerepelnek a listán, de most először önnek szeretnék lehetőséget adni, hogy az eddigi kérdésekre válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Régner asszony és Pirinski úr kérdéseire, miután ezek hasonlóak voltak, egyszerre tudok válaszolni. Az Európai Munkahogyi Hivatalra vonatkoztak a kérdések. Ennek a munkahelyi hivatalnak akkor lesz hozzáadott értéke, hogyha határon átnyúló jogérvényesítést a e, munkavállalók és a munkaadók számára érezhetően javítani e, tudjuk nem egyértelmű és kicsit felületesen van megfogalmazva az, hogy mik a, ennek a hivatalnak a hatósá, a feladatai, ezen még sokat kell javítani. Itt van sok a párhuzamosság, az információcsere kapcsán kell ezeket mindenképpen kerülni. Itt erre az EURES lehetne példa, hogyha valami nem működik jól, a munkahelyi hivatal és az EURES kapcsolatával összefüggésben még eh, szeretnénk tovább kimunkálni az álláspontunkat. A tagállamok együtt döntése elengedhetetlen, ugyanúgy, mint a társadalmi biztosítás területén, ez továbbra is így lesz. A munkahogyi hivatal csak ott fog tevékenykedni, ahol ennek van értelme. Határon átnyúló ellenőrzés, mediáció, a közvetítés. Itt ez, ennek nyilvánvalóan van értelme, csak a törvényszövegeken tovább kell még dolgozni. A munkaügyi hivatalnak a munkájának akkor van lehetősége, hogyha a tevékenysége révén a tagállamok számára valamilyen hozzáadott érték keletkezik. A cél az kell, hogy legyen a tárgyalások végén, hogy minden a határon átnyúló mobilitás érintő kérdésben valóban valami pluszt adjon ennek a, az ELA-nak a működése. Én ezért fogok, ezen fogok dolgozni. Régner asszony, a, a munka és a magánélet összeegyezthetőségével kapcsolatban is feltett egy kérdés. Itt van ez az irányelv javaslat, um, amely szeretne javítani ezen a work-life balance-en, a szeretné segíteni azt, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesüljön, ne legyen hát neki, eh, különböz, ne legyen is megkülönböztetés a nők eh, számára a munkaerőpiacon. A eh, család illetve az apasági, gondozási e, szabadság bevezetését mindenképpen mi is támogatjuk. Az EU szintjén most először egy tíz napos fizetett apasági gondozási díj és egy, egy, e, és egy négy hónapos e, családi és szülői gondozási díjt irányoztunk előre és két, egy hónap helyett már két hónapot az apa köteles igénybe venni, tehát nem adhatja át úgymond az anyának. Ez összhangban van azzal, hogy nagyobb rugalmasságra törekszünk. Ugyanakkor az általános megközelítés azt is tartalmazza, hogy a tagállamok különböző modelleket működtetnek a munka és a magánélet összeegyeztethetősége kapcsán, és ezzel reagálnak a társadalmi változásokra is. Szeretném kiemelni azt, hogy a családi ellátások kérdésével, a gyermekgondozási díjak kérdésével foglalkozik a tanács, és kezdettől fogva voltak olyan javaslatok, amelyeket, amelyek nem támogatták azt, hogy egységesítsük a gyermekgondozási díjakat egész Európában, mert nagyon eltérően szabályozzák ezt a, ezt a tagállamok. De mindenképpen egy rugalmasabb modellt szeretnénk megtalálni, ami figyelembe veszi a nemzeti sajátosságokat, a, de a tagállamokra bízzuk azt, hogy milyen szinten határozzák meg az ellátás mértékét. Remélem, hogy önökkel együtt, a parlamenttel együtt sikeres trialógus tárgyalások során sikerül majd jó eredményre jutnunk. Régner asszony a gold platingre is rákérdezett. Itt van egy task force, szubszidiaritásra foglalkozó eh, munkacsoport, eh, tegnap nyújtotta be a jelentését. Itt ugye egy túlteljesítésről van szó, ami, eh, tulajdon, amit szeretnénk mindenképpen kiküszöbölni. Pirinszki úr feltett egy kérdést a kiküldetése kapcsolatos visszaélésekkel kapcsolatban. Itt már sok európai szintű jogszabály előírás született a kiküldetéssel, illetve a szociális dömping megakadályozásával kapcsolatban. A kiküldetés irányabb módosításában is megvan a megegyezés, a 2014-es irányelv is egy jó eszköz arra, hogy határozottabban fel tudjunk lépni a szociális dömpinggel szemben. Néhány olyan javaslat, mint például a mediáció elősegítése a tagállamokban, a közös ellenőrzés, a tagállamok által végzett közös ellenőrzés már most is lehetséges a jelenleg érvényes jogszabályok alapján. Ezek hat az irányelveket vagy jogszabályokat csak hatékonyan kell alkalmazni. A megfogalmazás, a követelmények megfogalmazása nem mindig egyértelmű. A munkaügyi hivatal feladatait az osztrák elnökség szándéka szerint precízebben, pontosabban fogjuk majd meghatározni. A következő kérdés a családoknak járó ellátás indek eh, szállása, gyerek ez a kötés. Itt a tanácsnak néhány pontban kompromisszumra kell jutni, vannak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban tagáll, néhány tagállam nem volt elégedett, és ezért nem tudták elfogadni a szöveget. Ez mindenképpen a munka, eh, vonatkozik a munkanélküliségi ellátásra, illetve, mint említettem, a családi támogatások indexálására. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, a tartalmi vitát majd csak ezt követően tudjuk elkezdeni különböző területeket ölel le. Ez a csomag, ezért a triológus tárgyalások során fel kell osztani ezeket a területeket, és egyiket a másik után kell majd végig tárgyalnunk. Én, mint semleges tisztességes közvetítő, a júniusi tanácsban elfogadott általános megközelítést fogom természetesen képviselni, és nem az osztrák nemzeti álláspontot. Tisztelt Aréna képviselőasszony, az osztrák elnökség arra törekszik, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumot találjon az Európai Parlamenttel, megvárjuk a szakbizottsági szavazást. A diszkrimináció tilalma természetesen az általános megközelítésnek is célja. A e, tíz nap e, apai e, gondozási szabadság, illetve a másfél hónapos gondozási szabadság az, amit ez a megközelítés tartalmaz. Hosszú évek alatt alakult ki ez a szöveg, és igyekezünk tekintettel lenni a, történel, a társadalmi változásokra. Kósa képviselő úr. A trialógus tárgyalásokat a bulgár elnökség nagyon jól vezette, előrelépés történt, de a legdöntőbb, legnehezebb kérdéseket nem sikerült tisztázni. A legnagyobb dilemmát az irányelv hatája uta jelenti különösen a fogyatékossággal élők, valamint a gazdaság számára is rendkívül fontos kérdés az akadálymentesítési jogszabály, és reméljük, hogy az elnökségünk alatt sikerül lezárni a tárgyalásokat. Nagyon komplex ez a dosszié, és a parlament és a tanács álláspontja között még nagyon nagy a különbség, ezért mind a két félnek még időre van szüksége, ezért csak ősszel fogjuk folytatni, vagy újra felindítani a tárgyalásokat. Kósa úr, Sógor úr és Kacovszkájevszki, elnézést, ha rosszul ejtettem ki, képviselők, két kérdést tettek fel a hát családi, illetve a családoknak erőletes indexálásával kapcsolatban. Itt nyilván megértik, hogy az osztrák álláspontot nem akarom ismertetni. De az EU mindenképpen megvizsgálta a konformitását az osztrák jogszabálynak, és az Európai Bíróság a családi ellátásokkal kapcsolatban nagyon nagy mozgásteret biztosított a tagállamoknak. A bizottság egy is egyébként indexálja a nem Belgiumban vagy Luxemburgban élő EU alkalmazottak, tisztviselők gyermekeinek járó ellátásokat. Kozlovszka asszony beszélt arról, hogy a nők és férfiak fizetésében nagy különbség van, ugye létezik ez a gender pay gap, megpróbáljuk a megfelelő irányelvel növelni a nők aktivitását, és hát ettől majd ugye a nyugdíjuk is növekedni fog. Az ipar 4.0, nos, szeretném megemlíteni azt a találkozót, ezt a konferenciát szeptemberben, amelyen majd ezt a kérdést behatóan meg fogjuk vitatni. Köszönöm, elnök asszony. Madam Weber, it's your time to put a question. Thank you very much, Chair. Weber asszony a szó. Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy itt van ma köztünk. Nagyon sok kérdést föltettek már helyettem a kollégáim. Uh, okay. Okay, Igen, így már jobban hallatszik, amit mondok a mikrofonba. Tehát jövő héten egy önáltal Bécsben szervezett ülésen fogok részt venni, amely a digitalizáció és a robotok fontosságáról szól, és ami azért fontos, mert a foglalkoztathatóság jövőjére, jövőjére nézve e, tényleg fontos kérdés. Az a kérdésem, mit gondol, szükséges-e paradigmaváltás a migráció és a digitalizáció szempontjából, a foglalkoztathatóság szempontjából? Hadd magyarázzam meg, hogy mire gondolok. Évtizedekig arról beszéltünk, hogy az Európai Unió lakossága előregedőben van, és szükség van az Európai Unió, Unión kívülről munkaerőt importálni. Most látjuk, hogy a robotok, az mesterséges intelligencia alkalmazása megváltoztathatja ezt az álláspontot hogy lehet átgondolni, illetve megváltoztatni az, ezeket a régebbi elképzeléseket most az, az új gazdasági realitások fényében? Äh, sehr geehrte Frau Abgeordnete, dazu liegt Hölgyem, sajnos ezzel kapcsolatban nincsen eh, dosszié, úgyhogy ezt természetesen eh, kétoldalúan megtárgyalhatjuk, de itt erre most választ nem tudok adni. Madame Kuneva. Kunyeva asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm eh, asszony a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen, hogy eljött. Minden jót kívánunk az osztrák elnökség tevékenységéhez. Attól tartok azonban, hogy ami az ön országában jelenleg történik, az aggodalomra ad okot. Van egy jogszabályuk, amely a napi ö, ö, munkaidőt 12 órában maximálja az Európai Bizottsággal konzultáltak-e erről, mikor engedélyezték ennek a jogszabálynak a javaslását és tárgyalását. Az Európai Bizottság már az írásbeli kérdésre válaszolt E, ebben a témában, és azt mondták, hogy az irányelv, erre vonatkozó irányelveket a tagállamok különbözőképpen hajtják végre az idő, a munkaidővel kapcsolatos tanulmányok, egészségbeli kihatásokról szóló tanulmányok léteznek. Megnézték-e azt, hogy a munkavállalók egészségére milyen kihatással van az ilyesfajta munkaidő meghosszabbítás, mielőtt ezeket az intézkedéseket megtették, és ö, ö, ö, valóban foglalkoztak-e ezzel behatóan? Köszönöm szépen, Schuster úré a szó. Köszönöm szépen. Azt mondta a miniszter asszony, hogy a digitalizációt nagyon magasra értékelik, és konferenciát is rendszer rendeznek. Üdvözlöm, hiszen a bizottság inkább kiváró magatartást tan tanúsított és a, pedig jó lenne, hogyha szociális téren is mozdulnának ezek az ügyek. De milyen konkrét kezdeményezéseket szeretne tenni az osztrák elnökség? Nyilván a jogalkotási javaslatok a bizottságtól jönnek, de a tanács tudja tenni a fontos politikai kezdeményezéseket, és fel tudja szólítani a bizottságot arra, hogy tegyenek jogalkotási javaslatokat. Tehát politikai szinten mit tervez az elnökség? Akkor most az ön, öné megint a szó, miniszterasszony. Köszönöm szépen. Először is Kunnev, Kuneva asszony kérdésére válaszolván. Köszönöm szépen, ez egy nemzeti szintű kérdés. Tehát Természetesen az Európai Uniós irányelv nem korlátozza a napi munkaidőt, a napi 11 órás pihenőidő és a pihenőidők, munkaidő alatti pihenőidők betartása mellett nem jelent ez problémát, és a munkaidőről szóló szabályozás egyébként lehetővé teszi azt is, hogy a heti pihenőidőket figyelembe vételével akár csak akár 16 órás napi munkavégzés is lehetős, lehetséges, hogyha négy hónap alatt megfelelő pihenőidőt is biztosítanak, tehát ez nem ellenkezik az irányelvel. Digitalizáció, igen, az Európai Bizottság javaslatokat tett, és ezzel kapcsolatban ugye a mindenkinek járó szociális biztonság szem, szem előtt tartása a legfontosabb. Természetesen föl tudjuk a bizottságot szólítani arra, hogy politikai szempontból, hogy foglalkozzon ezekkel az ügyekkel. Kretser úr, köszönöm szépen. A bizottság természetesen javasolhat munkaidőre vonatkozó javaslatokat. A családi élet és a munkaidő összeegyeztethetőségéről is kinyilatkozott már miniszterasszony, ezt is szerettem volna én is érinteni, illetve a munkaidő irányelvről is nyilatkozott. Engem ugyanakkor a munkaidő és a családi, valamint munkavégzési idő összeegyeztetése, ez társadalom, szociális, szociális szempontból is érdekel, és a digitalizáció azért, mert nagyon fontos, hogy a digitális gazdaságban olyan jól képzett emberek dolgozzanak, akik a jövőben is védelmet élveznek, és ezért lenne nagyon fontos, hogy a napi 8 órás munkaidő nekik is biztosítva legyen. Elnök, köszönöm szépen. Becker úr is szeretne egy utolsó kérdést föltenni még. Ehm, Elnök asszony, miniszter asszony, a e, családi ellátásokkal kapcsolatban, bár tudom, hogy ez e, tulajdonképpen nem az ön e, hatás köre, de fontos lenne, hogy a családi ellátások kapcsán a hamis információk ellen tegyünk valamit. Itt az előbb, amit a munkaidő rugalmasság, a tétevel kapcsolatban említett, ott például az önkéntesség nagyon fontos. És a családi ellátások kapcsán eh, nem, ez nem, ezt nem fedik le a társadalom biztosítási járulékok. Eh, tulajdonképpen a társadalom fizeti ezt a eh, családoknak annak érdekében, hogy hozzájáruljon a létfenntartási költségekhez. És akkor logikus, hogy egy ilyen ellátás esetében az, az alap a az létfenntartási költségek mértéke. A költségek van, ahol alacsonyabbak, van, ahol magasabbak, és ezt a célt szolgálja az indexálás, az Eurostat statisztikai alapjai alapján, vagy Nagy-Britannia is már tett korábban ilyen javaslatot. A Brexit nélkül, hogy ezt egész Európába is vezessék be, volt egy ilyen javaslat. Az EU bizottság által javasolt Európa eh, európai eh, munkaügyi intézmény, én ezt nem nevezném hatóságnak, hanem ez egy hivatal, egy ügynökség, és ilyen módon sokkal hatékonyabban tudna eh, dolgozni ez a szervezet. Mi az ön véleménye arról, hogy a javaslat szerint a tagállamok egyfajta ellenőrző funkciót kapnának. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Detjen úr, a munkaidő rugalmasabb átételvel kapcsolatban mindent elmondtam, ez EU-konform, nem kell aggódniuk emiatt. Becker úr, többször tárgyaltam erről Tejszent biztos asszonynal, a névről is tárgyaltunk, hogy hogyan, milyen nevet kapjon ez a hivatal vagy hatóság, és eh, amit mondtam, mi elsősorban a feladatait szeretnénk tisztázni, és annak a részleteit is eh, megállapítani. Köszönöm. Ez azt jelenti, hogy feltette mindenki a kérdését, kaptunk válaszokat. Szeretném önt még elkészíteni arra, hogy mi lehető legnagyobb aktivitást tervezzük a következő hat hónapra. Kérdéseket fogunk feltenni, és szeretnénk válaszokat kapni, mi magunk is adunk válaszokat. A mostani eszmecsere során világossá vált, hogy nagyon hosszú ez a lista kapcsolatban maradunk egymással, talán majd ismét ellátogat hozzánk ide a szakbizottságba, attól függően, hogy milyen dossziék szerepelnek majd a napi renden. Hálásak vagyunk, hogy eljött, köszönjük, és az elnök asszony megköszöni a tolmácsoknak a munkáját, hogy segítettek a kommunikációban. Elég tudjuk, hogy a tolmácsoknak problémái vannak, sőt, sztrájkolnak is többen. Köszönöm szépen, miniszter asszony! és köszönöm a részvételt. 14 óra 30-kor találkozunk a szavazással, hozzák magukkal a szavazókártyákat.